Okay, dear members of... Uh, Tisztelt képviselők, a Regionális Fejlesztési Bizottság folytatja mai munkáját, mégpedig egy nagyon érdekes napi rendi ponttal. Nagy örömmel üdvözlöm ülésünkön ma délután eszmecserére Kirki Katainen urat, az Európai Bizottság alelnökét, aki Finnország miniszterelnöke volt 2011 és 2014 között, ha nem tévedek. Most pedig a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásért és versenyképességért felelős alelnöke a bizottságnak. Másik nagyra becsült vendégünk, Wilhelm Molterer úr, az Ausztrál osztrák parlament volt tagja, az Európai Beruházási Bank alelnöke 2011 óta. Az ő külön felelőssége a kohéziós politika. Ma délelőtt fogadtuk el a közös ECON budget bizottsággal együtt kialakított véleményünket és a tárgyalási álláspontunkat az új alappal kapcsolatban, a stratégiai beruházási alappal kapcsolatban már megalkottuk. Áprilisban fogjuk a zárószavazást megejteni, és utána kezdődhetnek a tárgyalások. A Regiszakbizottság egyik fő feladata, hogy biztosítsuk azt, hogy a tervezett alap és az új generációs kohéziós politika között megfelelő összhang alakul ki. A pénzügyi eszközök felhasználása itt a kohéziós politikában össze kell, hogy függön a KKV-k támogatásába. Az Európa 2020-as stratégia közelgő felülvizsgálata szintén ugyanezeket a témákat ismét a napirendünkre fogja venni. Vendégeinkkel ezeket a témákat is meg fogjuk vitatni. Azt javaslom, hogy szokásos módon járjunk el. Felkérem vendégeinket, hogy rövid prezentációt tartsanak, a jelenlegi és közeljövőbeli munkájukról, ezután pedig a képviselőknek fogom megadni a szót, a koordinátorokkal kezdve, hogy kérdéseket tehessenek fel, amikre az önöktől való választ várjuk majd. Nagyon elfoglalt a két vendégünk, úgyhogy 4 óra 15-ig ezt a napirendi pontot mindenképp be kell, hogy fejezzük. Ezért kérem a képviselőket, hogy amikor felszólalnak, Annyira röviden kérdezzenek, amennyire csak tudnak, hogy az időnket a lehető legjobban ki tudjuk használni. Azt javaslom, hogy a bizottság alelnökével, Katainen úrral kezdjük. Katainen úr, öné a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem e nagyon fontos szakbizottság ülésére. Rövid leszek, és utána inkább lehetőséget biztosítok az önök kérdéseire és um, megjegyzéseire, ahelyett, hogy kis előadást tartanék. Nagyon fontos az, hogy hozzáadott értéket képviseljenek az, azok az alapok, amelyeket létrehozunk. A fő célunk az az, hogy munkahelyeket hozzunk létre, és hogy 60-70 milliárd eurós kölcsönök alappal um, olyan kölcsönfelvételre tudjuk um, ösztönözni a KKV-ket és más cégeket is, amelyekkel nagyobb kockázatú projekteket is el tudnak indítani. Tíz tagállamot már az éveleje óta meglátogattam, még 18, illetve hát konkrétan június végéig 14 ország vár arra, hogy oda is ellátogassak, és azt látom, hogy Németországtól Ciprusig ugyanaz a probléma, a KKV-knak nincsen tőkéje. A kis és középvállalatok nagyon sok országban tudnak kölcsönt felvenni a bankoktól, de ez nem biztos, hogy elégséges, és nem biztos, hogy megfelelő feltétellel kapják. Ez az egyik olyan téma, amire nagyon szeretnénk összpontosítani az EIF-en belül. A beruházási alapnak ez az egyik fő célja nem olyan területre akarunk menni, ahol a bankok vagy a magán finanszírozó cégek már elvégzik a munkát. Ez nagyon fontos, hogy például a KKV-k esetében a piaci kudarcot próbáljuk megakadályozni. Az is nagyon fontos, hogy olyan projekteket válasszon ki ez az alap, amelyek enélkül a kockázat megosztó vagy kockázatvállaló elem nélkül nem tudnának működni. Lehetséges, hogy a strukturális alapokat társfinanszírozásként azon beruházások esetében is felhasználják, ahol az a struktúrás és beruházási alapok támogatást nyújtanak, vagy garanciát, tehát lehetséges, hogy az EXI garanciát biztosít egy olyan projektre, amit részben strukturális alapokból finanszíroznak a tagállamok. Ez a kombináció tehát nagyon is lehetséges, és a tagállamokra van bízva, hogy ezt a megoldást választják-e vagy nem. A beruházási politika nagyon fontos és a, ezen a politikán belül a kiválasztási folyamat az egyik kulcskérdés. Amikor a tagállamokba ellátogattam, különösen akkor, amikor a magánszektorból találkoztam emberekkel, befektetőkkel, mindig azt kérdezték, ki fogja kiválasztani a projekteket? És azt mondtam, hogy egy független beruházási bizottság, amelynek a személyzetét függetlenül fogjuk toborozni ők fogják elemezni a projekttervezeteket, és ők fogják jóváhagyni vagy elutasítani, elutasítani őket a prioritásaink alapján. Nem lesz tehát mondjuk földrajzi vagy ágazatbeli előre elosztás a tekintetben, hogy mely projekteket, vagy milyen jellegű projekteket, vagy hol megvalósuló projekteket kell kiválasztani. Tehát kizárólag az érdemük alapján fognak választani a független bizottság tagjai a projektek közül. Ez nagyon fontos a magánbefektetők számára, hiszen így tudnak bízni abban, hogy ezek a projektek érdemesek arra, hogy ők is eh, támogassák őket. Aztán a befektetők azt is mindig megkérdezik, hogy na és honnan jön ez a pénz. Mert pontosan tudni akarják, mi előtt ők is kockáztatnák a pénzüket, hogy honnan jön a pénz. Lesz egy olyan éves költségvetési vita, amely évről évre bizonytalanságot fog okozni, hogy lesz-e pénz ennek az alapnak, vagy nem. És nagyon világosan fogalmaztunk, nem. Ilyen bizonytalan éves tárgyalási folyamatra nem lehet alapozni egy ilyen alapnak a létezését. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy mindenki látja azt, hogy honnan jön a pénz, és mennyi. Az Európai Parlament is láthatja, hogy nincs szükség arra, hogy 16 milliárdos garanciákat nyújtsunk. Mulder kolléga, Molterer kolléga el fogja magyarázni azt, hogyha ez a garancia nem létezne, az az EIB számára milyen komoly problémákat és kockázatokat jelentene. Most nagyon komoly kérdésekkel foglalkozunk tehát. Ez az alap az FC nagyon szeretnénk, nagyon szeretnénk gyorsan felállítani, működőképessé tenni, de az is nagyon fontos, hogy világos, átlátható és hiteles legyen, és a kiválasztási folyamat, a projektek kiválasztása függetlenül valósuljon meg, és kizárólag a projektek érdemei alapján döntsenek róluk így tudunk egy olyan alapot létrehozni, ami a KKV-knak is segítséget nyújt, és az arra érdemes projekteknek a finanszírozását elősegíti. Nagyon sokat beszéltek arról, hogy a Horizont 2020 as és a CEFET miért a hálózatfinanszírozási eszköz miért választotta ki az Európai Bizottság arra, hogy innen finanszírozzuk ezt az alapot. A parlament nagyon lobbizik, erősen lobbizik azért, hogy a strukturális alapokból finanszírozzuk, de mi ezt ellenezzük. Miért? Azért a Horizont 2020-at választottuk ki, és a hálózatfinanszírozási eszközt, mert azok a projektek, amelyeket majd finanszírozni fognak az EFSI-ből, ezek ugyanazok, mint amiket a Horizont 2020 vagy a CEF finanszírozna amúgy. Tehát döntenünk kell, hogy 2,7 milliárdot kutatásra költünk -e el, támogatások révén, vagy pedig azt szeretnénk, hogy multiplikátor hatás érvényesüljön egy ilyen garancia alap révén, és így sokkal nagyobb összegeket vonzunk projektekre kívülről, azáltal, hogy ebből a pénzből mi garanciát adunk, nem pedig közvetlen támogatást. Nézzék meg azokat az országokat, ahol a legmagasabb a GDP. Ezekben nagyon sok különböző pénzügyi eszközök, eszközt használnak. Persze vannak közvetlen támogatások is, de nagyon sok különböző pénzügyi eszköz létezik. Nemrég öm, jártam Cipruson, ahol két egyetemre jártogattam, el. Az EIB-vel közös projektjeiket mutatták be. Az EIB alapkutatásra való beruházásra adott nekik kölcsönt. Franciaországban is, Aix-en-Provence-ban és Marseille-ben az egyetemeken nagy örömmel fogadták azt, hogy együttműködhetnek az EIB-vel, és azt mondták, hogy most, mikor az EFSI végre létrejön, akkor már biztosak abban, hogy az egyetem ismét részesülni fog az európai alapokból, különösen akkor, amikor a magánszektorral együtt alapkutatási infrastruktúrába kívánnak beruházni. Tehát bizonyára vannak agályok, hogy az alapkutatások az EFSI-ből nem fognak részesülni, de ez egész egyszerűen nem igaz, mert ez már is megtörtént, és meg fog valósulni a jövőben is. Értem, nagyon jól értem, hogy van olyan kutatás, amit hivatalos kormány havi fizetés vagy juttatás fog finanszírozni. De a beruházások a kutatási eszközökbe és létesítményekbe már is nagyon sokat profitáltak az ilyen EU-s pénzügyi eszközökből, és a jövőben is ezt szeretnénk. A CEF és a Horizont 2020, miért választottuk őket ki együtt? Együtt ez a kettő az 1A költségvetési címsor 70%-át adja ki a Galileóval és az Erasmusszal együtt szerepelnek ebben a címsorban. De e két utóbbi ezen pénzügyi eszközből nem fog profitálni. Elnök asszony, annyit akartam röviden felvázolni, és most nagy izgalommal várom az önök kérdéseit és hozzászólásait. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr! Biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdést fognak felvetni a kollégák, de most előbb Molterer úrnak adnám meg a szót. Everybody, honorable members, Madam Chair, first of all I want to congratulate you. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. A szót nagyra értékelem, hogy meghívtak a szakbizottsági ülésükre. A növekedésről és a foglalkoztatásról van szó. Ezért az EIB számára világos, hogy a bizottsággal együtt az az érdekünk, hogy a lehető legtöbbet tegyük meg azért, hogy tovább javítsuk a növekedés és a foglalkoztatás kilátásait. A beruházási szakadék nagyon fontos, hiszen 15%-kal alatta van még mindig a beruházási kedv a 2007-es szintnek Európában. Miközben az elmúlt években megpróbáltunk több területen is újra felzárkozni a 2007-es szintre, ezen a területen még mindig le vagyunk maradva. Ez azt jelenti, hogy a versenyképességünkből veszítünk. Hogyha a beruházást támogatjuk, és próbáljuk meg erősíteni, akkor nem csak a, a foglalkoztatási lehetőségeket javítjuk, hanem a globális piacon való versenyképességünket is. Nagyon fontos, hogy ezt a két elemet vegyük egybe. A növekedés és foglalkoztatás, valamint a, a beruházási szakadék bezárása egy oldalról, és a versenyképesség támogatása másik oldalról. A másik. Jirki Katainen biztos úr említette, hogy az EIB-nek az a szerepe, hogy az aktuális politikai igényeket szolgálja, de hogy ak- akkor aktív legyen, hogyha piaci öm, kudarcot tapasztalnak, hogyha csődöt tapasztalnak. Hm. Az európai gazdaság termelékenysége szempontjából előfordulhat, hogy a, a piacon ugyan rendelkezésre áll a likviditás a bankszektorban, a magánszektorban is. De mégis ott van egy probléma Európában. Mi ez? Az, hogy nagyon korlátozott a kereskedelmi bankok kockázatvállalási kedve, és korlátozott a kapacitása a közférának a beruházások támogatására. Ugyanakkor más globális régiókhoz hasonlítva a tőkepiacunk alulfejlett Európában, ezért nagyon fontos ez a kezdeményezés, amiről szó volt, illetve a Juncker tervnek továbbá része az is, hogy intenzíven el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudjuk elmozdítani az akadályokat, amik a beruházások útjában állnak. Az EIB éppen ezért támogatta ilyen nagy mértékben ezt az eszközt, amely szerintünk az európai állampolgárok igényeit szolgálja. Az Európai Beruházási Bank már is nagyon elfoglaltam, nagyon sokat foglalkozik ezzel. 77 milliárd eurót bocsátottunk kölcsönök rendelkezésére, nagyjából 70 milliárdot az Európai Unión belül. Ezen a pénzen kis- és középvállalkozásokat támogattunk, az infrastruktúrát, az erőforrás hatékonyságot és negyedsorban az innovációt. Ez volt a négy prioritás, amit finanszíroztunk, és azt gondolom, hogy az ESSI nagyon fontos kiegészítő elem, amivel növelni lehet az EIB tűzerejét. Egy oldalról mennyiségileg, másodszorban minőségi szempontból. Mik a fő témák? Számunkra az a fő, hogy az FC útján garanciát kapjunk arra, hogy több, kockázatosabb és újabb üzletekbe vághatunk bele. Más típusú pénzügyi eszközök állnak a rendelkezésünkre. Hölgyeim és uraim, ezért csak megerősíteni tudom azt, amit a biztos úr mondott. Számunkra az a fontosságú, hogy érvényes és minőségi garancia legyen, ami rendelkezésre áll az első naptól kezdve, ami lehetővé teszi azt, hogy azonnal a konkrét üzletre térjünk. De ugyanakkor ez előfeltétele annak is, hogy mi az EIB még mindig hiteles vagy A intézmény maradjunk. A A minősítés az EIB-nek a fő erőssége. Ezzel tudjuk támogatni és szolgálni az üzleti életet Európában. Tehát a garancia minősége nagyon fontos. Másodszorban arra kérjük Önöket, hogy támogatják az Euró- támogassák az Európai Bizottságot abban, hogy karcsú kormányzási szervezet jöjjön létre. Hogyha valakinek az az érdeke, hogy pénzt ruházzon be projektekre, akkor profi kiválasztási folyamatra és profi bizottságra van szükség, ami a garancia rendelkezésre állásával foglalkozik. Hogyha ennél jobban felpumpáljuk ezeket a szervezeteket, azzal csak akadályozzuk a folyamatot. A harmadik kulcsfontosságú elem a kiegészítéseknek a támogatása. Az EIB és a bizottság egyetért ebben, hiszen ez jó kezdeményezés, jó ösztönző, ami lehetővé teszi azt, hogy az FC-vel a lehető leggyorsabban előrelépjünk és megkezdjük a munkát. Három lehetséges támogatási ablak maradt még. Az Európai Beruházási Alap még ott van a KKV-k számára. Igen, látjuk azt a piacon, hogy komoly igény van, különösen arra, hogy a kicsi és a közepes vállalkozásokat támogassuk. A közepes vállalkozások azok, amiket az export vezérel, amelyek nagyon innovatívak, és amelyek nagyon nehezen férnek hozzá a fizet, finanszírozáshoz. A második ablak az innováció. Számunkra az innováció az oktatása, tréningek, a készségek kulcsfontosságú elemei a versenyképesség növelésének. A harmadik az infrastruktúra, és a bizottság és az EIB egyetért abban, hogy széles kör, szélesen értelmezzük az infrastruktúrát. Itt nem csak arról van szó, hogy vasutakat építünk, hanem IKT-ről is, a szociális infrastruktúráról is. Tehát ebbe is érdemes befektetni. Tehát KKV-k infrastruktúrák és innováció, de van egy negyedik elem is, arra kérem önöket, hogy ezt sem alá. Ez pedig a tanácsadói kapacitás, hiszen ez a kezdeményezés már a rendelet is kimondja, hogy szükség van a tanácsadói támogatásra, amivel a technikai támogatást a projektek előkészítésében és lebonyolításában tudunk támogatást nyújtani. Van szükség szakértelmre a pénzügyi eszközök tekintetében is, illetve kell, hogy legyen ennek egy kapacitásépítési összetevője is, ami a, a partnereink segítségére van. Ez kulcsfontosságú a siker szempontjából. Ezen kívül egy sor kezdeményezés már született, a Campus például egy ilyen elem. És végezetül az EIB számára a kohézió az egyik fontos prioritás, az 1958-as megalakulásunk óta, és a kohézió változatlanul az előtérben szerepel, kulcsfontosságú politikai téma számunkra. Éppen ezért az EFSI kiegészítő, komplementer a kohéziós politikához képest. Tavaly például a források 30%-át, ami, 30, ami kb. 24-25 milliárd euró volt, a kohézióra került felhasználásra. És ezzel szeretnénk robusztusabbá tenni a meglévő eszközöket. Hogyha hosszú távon vizsgáljuk a tőkeátételt, a közpénzek leghatékonyabb felhasználását, a beruházási igények kielégítését, ez alapvetően fontos. Tehát az FC egy nagyon fontos kiinduló pont ahhoz, hogy támogassuk hosszú távon a kohéziós politikát. És még egyszer leszögezném, hogy az EIB számára a kohéziós politika alapvető prioritás, és ez hosszú távon hozzájárulhat a hatékonyság javulásához, illetve a kohéziós politika sikeréhez, hiszen mind a 28 tagállamban tevékenykedünk, nincsenek ország, kvóták, együttműködünk a nemzeti támogató szervezetekkel, a különböző platformokkal, és ezáltal is egy plusz lendületet kívánunk nyújtani. remélhetőleg az FC minél előbb útjára indulhat, ugyanis Európának, az európaiaknak szükségük van erre a potlólagos ösztönző eszközre. Elnök, köszönöm szépen Molterer úrnak, és most megkezdjük a hozzászólásokat, az első kérdés csokorral, a koordinátorok kaptak először szót a frakciók részéről, majd a többi bizottsági tag is szót kap. Farnisza Roy úr először. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy mind a ketten az alelnök úr, illetve az EIB alelnöke jelen van. Igen, széles körű a portfóliója, alelnök úr, és általában rendszeresen eszmét cserélünk az ön hatáskörébe tartozó tevékenységekről. Ma az FC van napirenden. Ma délelőtt már egy hosszabb vitát lebonyolítottunk, illetve szavazásra is sor került ebben a témában. Úgy gondolom, hogy nem kell egymást meggyőznünk erről a kérdésről. Mi voltunk az első szakbizottság, aki erről szavazott az elkövetkezendő két hónapban tovább folytatjuk a tárgyalásokat, nem feltétlenül önnel, hanem a tanácssal is. Nagyon fontos, hogy már megszületett a szabályozás, és egy sor eszköz létezik, ami a feltöltődő alapokkal függ össze, és a pénzügyi szabályozással, a pénzügyi rendelettel is ezt igyekeztünk szolgálni évről évre. Ezen kívül a kockázat megosztási eszköz a Horizon 2000 keretében is rendelkezésünkre áll. Én szeretném mind a kettőjükkel tovább folytatni az eszmecserét, hogy az egyes operatív programok iránt milyen úgymond kereslet van, mennyiben hasznosulnak ezek a programok az egyes tagállamokban. Az eszközök ugyanis rendelkezésre állnak, ezekkel élnek-e a KKV-k például. Az európai család jól összeforrott, viszont a tanács egy kicsikét, mint hogyha kilógna ebből Azt kell megnéznünk, hogy az elkövetkezendő években milyen tanulságokkal szolgálnak ezek az új kezdeményezések, és hogy hogyan hasznosulnak az egyéb eszközök. Nagyon fontos, hogy ezek ne oltsák ki egymást. Az önök csapatának koordinált módon kell együtt működniük az irányító hatóságokkal, ez is nagyon fontos, és ma délelőtt már szintén elhangzott, hogy szeretnék értékelni a folyamatot. Ugyan sok dolgot egyelőre nem ismerünk, nem pontosan tudjuk, hogy ebből az alapból milyen hitelezés történik. Úgyhogy az első értékelés mindenféleképpen el kell végezni, hogy ez az alap milyen mértékben járul hozzá a szociális-gazdasági kohézióhoz. Vannak tehát általános érvényű szempontok, amikre oda kell figyelni, ami pedig a hosszú távot illeti, ön is érintette ezt, mondjuk 2020 és azon túl gondolkodva, Fontos, hogy ezek a tevékenységek eredményesek legyenek. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy a kockázatvállalás mértéke tevékenységenként változik. Meg kell vizsgálnunk, hogy a nagyobb kockázatvállalás milyen hatással jár. Én számos beruházást meglátogattam, és tíz év múlva visszatérve ugyanabba az országba, lehet, hogy azt látjuk, hogy a forrásokat szabályszerűen használták fel, de maga a beruházás nem működik, vagy nem olyan mértékben működik, mint ahogy eredetileg szándékozták. Lehet, hogy a beruházások túl hosszúra nyúlnak, úgyhogy az én legfontosabb mondandóm a tanulságok leszűrése. Ez talán még fontosabb, mint az, hogy két egymást kiegészítő eszközzel rendelkezünk. Úgyhogy jó lenne, hogyha fél év múlva ismét találkozhatnánk önökkel, és megnéznénk, hogy hol állunk, és mi a következő lépés. Elnök asszony, köszönöm szépen, Krell asszony, jönni a szó, köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, Molterer úr. A szocialista frakció mindig is támogatta a beruházási programot, és éppen ezért én nagyon hálás vagyok, hogy ez most ismét napirendre került. Tartalmilag én teljes mértékben támogatom ön, de Katainen úr, amikor azt mondta, hogy a mezőgazdaság és a kohéziós politika nélkül tehát azokat is figyelembe kell venni a beruházásoknál, viszont nincsenek egyéb lehetőségek. Ön is tudja, hogy a kohéziós politika és a mezőgazdasági politika költségvetése nemzeti részekre oszlik, és a tagállamok erre nem bólintottak rá. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nagyon szívesen osztanák ezt az ösztönzést, ez nem kerül nekik egy filérbe se. Ha én Németországot veszem, ahol az EIB illetve a beruházási program keretében 8 milliárd áll rendelkezésre, de ebből egyetlen egy projektet sem finanszíroztak. Ezt a problémát meg lehetett volna már régen oldani, és ez a lényeg. Nem helyes, hogy a Horizon 2000 20-szal ugyanazokat az intézeteket, intézményeket finanszírozunk, csak magasabb tőke átétel az FC révén. A Horizon 2020-as az alapkutatást hivatott támogatni, ami rendkívül fontos, és a CEF-re is ugyanez vonatkozik. Itt olyan projekteket választottunk ki a bizottsággal és a tagállamokkal közösen, és onnan vesszük majd el a pénzt, hogy infrastruktúrális projekteket finanszírozunk. Ez egy kicsikét hát már unalmas. És a parlamentnek is meg kell határozni, hogy minden, milyen alternatív lehetőségeket lehet még finanszírozni. Én ugye nem vagyok bankán, de ez a 16 milliárd, amit most rendelkezésre fog állni, tehát ennek kapcsán nem lehet megvizsgálni, hogy az éves költségvetésekben megvizsgáljuk, hogy mit válaszunk évről évre. Ilyen irányba kellene haladni, és egy kicsikét kreatívabban felhasználni a költségvetést. A 16 milliárdot valahonnan finanszírozni kell, nyilván az európai költségvetésből. Ezt úgy kell kialakítani, hogy a közpénzek esetében is megvizsgáljuk, milyen projekteket fogadjunk be. A mi szakbizottságunk igen nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a támogatandó célok mennyiben felelnek meg a Horizon 2020-as cél kitűzéseinek. Lehet, hogy nem pontosan értettem, de a parlamentnek valahogy részt kell kapnia az FC jövőbeni működésében is. Az én személyes tapasztalatom az, hogy a parlament nem az az intézmény volt soha, ami a fékre lépett volna, és akadályozta volna a fejlődést. Végezetül pedig milyen kritériumokat kívánnak majd alkalmazni a projektek kiválasztásánál, Nyilvánvalóan Németország az az ország, ahol a javasolt, a programjavaslatok igen nagy arányban lettek előterve, úgyhogy a, a kritériumokról is a pár szót hallhatnánk. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nem látok az ECR részéről jelentkezőt, úgyhogy Jakovcsics úr az ALDE nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Katajnán úr, Mölterer úr. Az ALDE frakció nevében szeretnék köszönetet mondani az együttműködésükért, és szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt most eszmét cserélhetünk önökkel, ugyan vártunk Katainen úrra már egy ideje. Ezek a felvetések mindenféleképpen értékesek. Az ALDE komoly figyelmet szentel a növekedésnek, a foglalkoztatásnak, és üdvözöljük ezt a kezdeményezést, ami az európai stratégiai beruházásokra vonatkozik. Katainen úr említette, hogy a bizottság sikerét, eredményességét 2019-ben majd az EU gazdasági növekedése alapján ítélik majd meg. Ez egy nagyon üdvözlendő kezdeményezés, és ezt támogatjuk. És biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz, ha megnézzük, hogy hogyan került kialakításra. Az Európai Parlament adriai stratégiájával kapcsolatosan lenne néhány kérdésem. Ennek a stratégiának részese Szlovénia, Horvátország és Görögország, valamint tagjelölt országok Szerbia, Montenegro, Macedónia és Albánia. Már önök ön is említette az infrastruktúra és energia projektek lehetőségét. A Balkánon komoly lehetőségek vannak a megújuló energiaforrások hasznosítására, különösen a vízi energiára szeretnék gondolni, például Albániában És elképzelések vannak az olasz piac kiaknázására vonatkozóan, vonatkozóan is. Nem tudom, hogy ilyen projekteket lehet-e finanszírozni tagállamokban, illetve tagjelölt országokban, és milyen arányt képzelnek el a köz pénzek, illetve magánforrások között, tekintettel, hogy az ilyen projektekben az állam is részt fog vállalni. Köszönöm szépen, Omar Zsé úr. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnök urak Katainen és Molterer urak. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét önöknek, és remélem, hogy ez egy őszinte párbeszéd lesz, és hasznos. Több megjegyzésem is lenne. Lehetne itt vég nélkül filozofálni az esziről, de tudom, hogy sok kollégám is egyetért azzal, hogy van egy kis skepticizmus bennünk. Úgy gondolom azonban, hogy egy olyan pillanatban vagyunk most, amikor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a terv működőképes legyen. Több millió KKV-nak és munkanélkülnek tartozunk ezzel. És mivel a Juncker terv a bizottság programjának a középpontjában van, és ez a kapacitás, hogy a növekedésre és a foglalkoztatásra nézve a, meg tudjunk küzdeni a kihívásokkal, el kell fogadnunk ezt az eszközt, mint az egyik reakció. Mindent meg kell tennünk tehát azért, hogy ez a terv működjön. Most önök a Regionális Fejlesztési Szakbizottság körében ülnek, és nyomon követve az, a többi szakbizottságban a gazdasági, vagy a költségvetési szakbizottságban zajló vitát is, bizonyára gondolták, vagy látták, hogy most itt a regionális politika szemszögéből fogjuk vizsgálni ezt a kérdést, és ehhez kapcsolódnak a kérdéseim. Az első kérdésem. Meghallgatván azt, hogy önök mit mondtak el, hogy, mik a, hogy nem lesznek földrajzi kritériumok. Ezt mondták. Mindazonáltal mi a 350 milliárdot költünk arra, hogy csökkentsük a régió közötti különbséget. Tehát mi azt kívánnánk, hogy a az EFSI beruházásai is megerősítsék ezeket a regionális politikai célokat, és ne destabilizálják azt. Hiszen ehhez a kockázat fennáll, hogy a magánberuházók majd azokat a beruházásokat fogják csak választani, amik a nagyvárosokban valósulnak meg. És szerintem ez nem a politika illetve az a politika feladata, hogy próbáljuk meg ezeket a beruházásokat olyan régiók felé orientálni, terelgetni, ahol magas a munkanélküliség, illetve azon régiók felé, ahol jelen pillanatban a beruházások ö, tőkehiányjal küzdenek. Tehát mi ezen célok eléréséért küzdünk. És reméljük, hogy ezt megértik és segítenek ebben. A Réunion szigetén egy régióra szeretném felhívni a figyelmet. A Juncker terv ma gazdasági beruházásokat próbál mobilizálni. Nagyon nagy reményeket ébresztett a lakosokban ez a terv, de nincs rosszabb, mint a csalódás a reményeinkben. Tehát e lemaradott régió, egy nagyon távol eső régió esetében milyen következményekkel járhat az, hogy Juncker tervből egyetlen euróhoz se jutnak. Gondolják csak végig. Ezt a ö, problémát szerettem volna elsősorban felvetni. A második pont, amiről szeretnék önökkel beszélni. Ahhoz, hogy ez működjön, a helyi hatóságok részvételére és a regionális hatóságok részvételére is szükség van, hiszen konkrétan látjuk azt, hogy a helyi szereplők azok, akik leginkább képesek arra, hogy gyorsan beindítsák a gazdasági fejlődést, és akik gyorsan tudnak az Európai Beruházási Bank felé is lépni. Persze, hogyha az Európai Beruházási Bank látja, hogy ők jó irányba tapogatóznak, akkor szívesen támogatja ezeket a régiókat vagy helyi hatóságokat. Tehát várják a régióktól, hogy javaslatokat fogalmazzanak meg. A harmadik és egyben utolsó megjegyzésem, nagy elégedettséggel hallottam önöktől azt, hogy az alapkutatás továbbra is támogatható lesz a terv által. Ezt én fontosnak tartom, mert az innováció és a kutatás hiszen most éppen nemrég érkeztünk vissza a Hollandiából, ahol egy misszión voltunk, és azt láttuk, hogy milyen jelentős hatása volt az e területre való beruházásoknak. Szeretném felhívni a figyelmüket erre, arra, hogy mennyire fontos véleményem szerint a kék gazdaság, azaz a kék növekedés. És hogy micsoda lehetőségek rejlenek az óceánokban és a tengerekben, a mai növekedés, illetve a holnapi növekedés szempontjából. Az olyan hatalmak, mint például India, rengeteget ruház be az indiai óceán területén, az Európai Unió pedig az első számú ö, tengeri hatalom szeretne lenni euró, vagy a globális szinten, és az európai tengeri, illetve kikötői régiókat szerintem jobban kéne, hogy támogassa. Tehát ez egy olyan terület, amit nem szabad elhanyagolni véleményem szerint. Köszönöm. Madame Vanna. Köszönöm szépen, Vanna kolléganő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm a két alelnöknek is egyrészt a bizottság részéről, másrészt az Európai Beruházási Bank részéről. Köszönöm azt, amit elmondtak, és hogy újra lehetőséget adnak a véleménycserére. Nyilvánvalóan ez nem az első már elhangzott ez, a szakbizottságban, a plenárison is többször találkoztunk már, és hát a döntéshozatal megtörtént ma délelőtt, ezt is már elmondták egyébként a szakbizottsági szinten. A zöldek nevében megállapítanám, hogy természetesen egy átfogó beruházási csomag hívei vagyunk. Mindenek előtt a reálgazdaságba vonatkozik ez magán és közösségi beruházásokra. Mindkettőre szükség van, hogy kimásszunk a válságban, a vásárlóerőt itt tudjuk erősíteni, és hát zöld szempontból hozzá hozzáfűzöm, hogy letérjünk némileg a megszorítási politika útjáról, Molterer úrnak köszönöm, hogy a szociális infrastruktúrát is említette. Erre is ki fogok még térni majd a kérdésemben, hiszen ami bennünket elsősorban foglalkoztat, és ezt virálják a zöldek mindenek előtt a konkrét beruházási terv kapcsán. A szociális dimenzió, a környezeti dimenzió és a demokrácia politikai dimenzió a reális, a tényleges megvalósításban, a jelen formájában még nem elég erős az a benyomásom egy kicsit, hogy a kohéziós politika tapasztalatai, a strukturális alapok tapasztalatai alapján ugye ne, számos dolgot nem vettek figyelembe, mint például a partnerségi elvet, méghozzá oly módon a helyi, a regionális hatóságokban, mondjuk a civil társadalmat, a szociális partnerek nincsenek eléggé jelen, a civil társadalom nincs eléggé jelen, és az előttem szólók már elmondták egyébként, itt mindenek előtt a célorientáció a lény, lényeg, hát a beruházás az nem önmagáról a beruházásról szól, hanem minden minden beruházás egy fenntartható, jó beruházás kell, hogy legyen, mert önmagában még nem jó egy beruházás. Arról van szó, hogy meg kell nézni, milyen régiókban, milyen ágazatokban investálunk, és mi az a többletérték, amit az európai polgárok élvezhetnek ebből, és hát konkrétan a munkavállalókról beszélhetnénk még. Itt felvetődik a kérdés ezek után, hogy ö, hogyan biztosítjuk a célhoz kötődést, például az Euró 2020-as célokhoz való hozzákötést. Itt nem csak a fenntartható és tartós növekedésre, foglalkoztatásról van szó, hanem klímavédelemről, a szegénység elleni fellépésről, az egyenlő elbánásról, az oktatásról. Mindez szerepel az Euró 20-as célok között elsődleges célként Nos, ezek a beruházások hogyan tudják biztosítani ezeket a célokat? Tehát a szociális beruházásokról van szó, Molterer úr említette is ezeket. Nos, ez, hol lesz ez benne, hol rögzül ez az iránymutatásokban, a szelekciós mechanizmusokban, hogy egyáltalán egy cent az oktatásba kerül, a szociális infrastruktúrába majd, a szociális vetületébe a munkaerőpiacnak E, például tudom a foglalkoztatási szakbizottságból, hogy élénk vitát folytottunk például, hogy munkaerőpiaci e, szakértőket bevonunk a steering clubba, az irányító csoportba, vagy a kiválasztás egyéb területeire, hogy ezeket az aspektusokat mégiscsak figyelembe vegyék. De hát mivel szektorális kvótákat nem irányoznak elő, és a tagállamok listája, tehát egy ideiglenes listáról van szó természetesen a projektekkel kapcsolatban, hát bizony nagyon kevés a szociális vagy oktatásba irányuló investíció és itt zöldként igencsak aggódunk amiatt, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a szép szavakat tényleg tettek is kövessék, és ténylegesen ezekbe a területekbe menjenek a beruházások. Aztán el is hangzott már, erre szeretnék még visszatérni, az Euro 20-20-as célokkal ne menjenek szembe például a beruházások, mondjuk a klímavédelem területén, ne finanszírozzunk investíciókat az atomerőművekbe, vagy eh, atomenergiába, vagy eh, közúti infrastruktúrát is meg kell gondolni. Aztán az utolsó kérdésem a regionális kvótákat illetően ismerjük az Nemzetközi Munkaügyi Szervezet tanulmányát, ahol azt hangzik el, hogy az FC foglalkoztatási potenciáját csak akkor lehet teljes mértékben kiaknázni, ha mindenek előtt olyan területekre irányul ez, ahol nagy a munkanélküliség, tehát a régiós munkanélküliség, és ezt kísérő munkaerőpolitikai, oktatáspolitikai intézkedéseknek is történniük kell a tagállamok szintjén. Itt az a kérdésem, hogy ezt hogyan tudja biztosítani biztosítani. Thank you, thank you very much, Madame D'Amato. Köszönöm szépen, D'Amato asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött biztos úr. Egy néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy jól képzett emberekre van szükség, megfelelő szakképzettséggel, ők tudnak foglalkozni a munkanélküliséggel és a növekedés problémájával. Tehát Arról van szó, hogy az ide irányuló beruházásokat ki kéne venni az állami deficit alól. Ez egy szép nyilatkozat, de most felteszem a kérdést, hogyha a növekedés és a fejlődés szükségességét előtérbe helyezik, és hát itt a szociális aspektusokat is figyelembe akarják venni, ez önöknek fontos a jelleg szerint, akkor a társfinanszírozás a struktúra politikánál, politikánál miért képezi részét a hiány kiszámításának. Itt vannak különbségek az EU-n belül, ezeket meg akarjuk szüntetni, és a strukturális politika egy, egy kulcsfontosságú eszköz ebben az esetben, és ezt a beruházásoknak figyelembe kell vennem. Vegyük az oktatás ügyet, az Európai Szociális Alapot például, tudjuk, hogy van itt egyfajta rugalmasság, ezt mi is látjuk, de hát ezt csak bizonyos államoknak kívánják biztosítani ezt a lehetőséget. Mindkét eszköz azonban nagyon különböző az indoklást és az egyéb kapcsolatokat is tekintve. Köszönöm szépen. Még öten szerepelnek a listámon. Nagyon rövid kérdéseket vagyok hajlandó meghallgatni tőlük, mert a vendégeink válaszolni is szeretnének. Spiráki asszony. Azt gondolom, hogy mindkettejükre vonatkozik a kérdésem. Két vendégünk. Feltenném a kérdés a beruházási bizottság, vagy az elnökségvel, és nem tudom, hogy ki az, aki dönt a végén a projektek életképességét mennyiben tudják figyelembe venni. Ha azt veszük a körülményt, például Görögországban konkrét kérdések is felmerülnek az FC ténylegesen a kockázatokat is tud-e vállalni egyes országok vonatkozásában. Aztán a második rész a, a kiválasztási folyamat hogyan történik. Itt a fenntarthatóságot, a munkahely fenntarthatóságot is figyelembe veszik. Ez, ez előtérbe hegezik? Köszönöm a rövid kérdést. Presszó asszony, kérem röviden. Igen, persze. alelnök úr, Molterer úr, köszönöm, hogy eljöttek mindkettem. A kérdésem arra vonatkozik, hogy ezt a beruházási platform gondolatot hogyan tudjuk erősíteni, ha jól értem. Itt finanszírozási platformokról beszélünk. Egybegyűjtik a forrásokat és koordinálnak utána. Most az ön elképzése szerint van -e lehetőség arra, hogy a platform adott finanszírozhatóságot figyelembe vesz, hogyha externalitásokat hoznak létre hosszú távon, és nem rövid távon magas hozamot adott projekteknél. Ez persze működhet, hogy rövid távon is hasznot hoz. Tehát én egy kicsit amiatt aggódom, hogy bizonyos externalitásokat nem finanszíroznak, amikre szükség lenne más projekteknél. András úr, köszönöm. Azt hiszem egy sor kérdés felmerül. Itt a parlament részéről a Költségvetési Bizottság tagja is vagyok, ezért látom mennyire forró téma ez, hogy úgy mondjam, éppen a mai ülésünkön merültek fel a módosítók is, még mindig vannak kérdések ha például, hogy honnan vegyük a pénzt, de most nem teszem fel önöknek ezt a kérdést, nem akarom megnyitni Pandora felencéjét semmiképp, és eh, ami az én kérdésem a strukturális alapok és az FC kapcsolatára vonatkozik, mert különböző dokumentumok vannak erre. Eh, például nincsen eh, olyan mechanizmus, hogy az FC a, tehát a strukturális alapok nem tudnak hozzájárulni az FC tőkéjéhez, e, nem lehet része ennek, ez az első rész, de aztán van lehetőség, hogy kombinálják ezeket a beruházásokat, hogyha az FC keresztül folynak egyéni projektek esetében. El tudja mondani, hogy miről szól ez az egész, mert valahogy ha egyszerűen vesszük a dolgot, e, itt van az alap, e, és aztán megérkeznek ezek a bizonyos beruházók, magánberuházók, Képzeljük el, hogy nincsen politikai vagy földrajzi befolyásolás, pedig ezek fontosak. Tehát érkeznek különböző helyekről a beruházók, a befektetők, befektetők, rendkívül kockázatos projektekről van szó, ők garanciákat kérnek, méghozzá jó garanciákat a rendszer oldalról. Ezután elkezdik megszervezni a projekteket. A kérdésem most az, mi a helyzet a strukturális alapokkal, hogyan tudjuk a kapcsolatot a kettő között itt elképzelni. Aztán tovább megy ez a platformok kérdésére is természetesen, ami imént elhangzott. Tudja magyarázni ezt a kapcsolatot? Két változatról beszélhetünk. Az egyik, hogy külön vannak a dolgok, a másik pedig egymást kiegészítő dolgokról van szó. Köszönöm szépen, Olbrichort van Miltenborg, egy rövid kérdés. Egyetlen rövid kérdés a kritériumokra vonatkozóan a befektetések három ezres cégekre vonatkoznak, és nehézségeik vannak a kisebb cégeknek, és kis és középvállalatokat se szabadna elfeledni. El tudják-e magyarázni, hogy ezt a ezt az önkényes döntést hozták, 3000 foglalkoztatottnál húzzák meg a határt. Tehát itt nagyobb cégek miért jutnak hozzá jobban. És Bogovics úr, a következő. Köszönöm szépen. Támogatom ezt a gondolatot, mert azt gondolom, hogy az Európai Parlament a bizottság sikere nagyban függettel a projekttől, ezért szeretném, hogy sikeresek legyünk. Három kérdésem van. Az első kérdés, a nemzeti fejlesztési bankok milyen szerepet játszanak mindenekelőtt a kis és középvállalatok kapcsán? Szeretném ezt megkérdezni. A második kérdésem, Jakob Csicsúr által elmondottakat támogatni tudom, mi szerint közös projekteket kéne találnunk, például az Adria, észak-adriai vidéken a gázterminál kapcsán. Itt mindenféle környezeti ügy is felmerül az Adriai tenger északi vidékén, de másrészt itt az Energiaunió. Aztán a harmadik kérdés, egy sor problémánk volt, például az árvízügyek kapcsán, az ilyen intézkedésekkel. Tudj, fel tudjuk-e használni ezeket kiegészítésképpen azokhoz az árvízvédelmi projektekhez, amiket már beindítottunk a kohéziós alapból, az FC pénzeket fel lehet-e pluszban használni a kohéziós alap mellett, ugye gazdasági mm, hozadékról nem kifejezetten beszél, nem konkrét hozamokról beszélhetünk, de a megelőzés azért fontos, és jobb megelőzni, mint utóbb reagálni az árvíz katasztrófákra. Sajnos a kérdéseket ezzel le kell zárnom, hiszen esélyt kell adni a vendégeknek, hogy válaszoljanak a legtöbb kérdésre. Bízom abban, hogy ez nem az utolsó eszmecserénk volt, már el is mondtuk azt a reményünket, hogy rendszeresen tudunk majd találkozni, és ö, ö, most pedig Katalin úrnak adok szót. E, Rövidre kell fognom a válaszokat, tudom én is, hiszen egy másik eseményre is várnak. Mindenek előtt az FC nem fogja megoldani az összes problémánkat, és elképzelhető, hogy miről is van szó, 6 milliárdról, ugye, és hát szeretnénk bevonni magán tőkét, aztán EBB, tehát évente 67 milliárdról beszél, ugye, nyolc iskolát is finanszíroztak az Egyesült Királyságban. Tehát eh, eh, amit itt felvetettek, az eh, igazából az EBB-nek a mindennapi munkája. A mi ügyünk, az, és ez viszont egészen más. Mindenek előtt milyen opciókat, amik az EFSZ-n keresztül tudunk finanszírozni a Horizon 20 as lefedi az Erasmus és a Galileót, hogyha tárgyalni akarnak 28 tagállammal, a parlamentként szektorális finanszírozásról. Nem tudom, hogy milyen eredményre jutunk, és nagyon nehéz egy ilyen tárgyalást végigvinni. Ami pedig az EU hitelminősítését illeti a Standard Poor már leminősített bennünket, és tény, hogy 25 milliárd számláról beszélünk, amit még nem fizettek ki, és plusz hozzájön még más fejezetekből is. Nem vállalhatjuk a kockázatát annak, hogy nincsen 16 milliárdos garanciánk, hogyha nem mondjuk meg, hogy honnan jön a pénz. Mert ez oda vezetne, hogy leminősít az EU, leminősítik az EU-t, méghozzá a többi hitelminősítő is megteszi ezt, ami azt jelenti, hogy a pénz ára az, az érzékenyebb országokban növekszik. Ez egy nagyon komoly ügy, ezt szem előtt kell tartani. Úgy gondolom, hogy nézni kell, hogy honnan jön a pénz, és mire használjuk fel az alapkutatás és pénzeszközök kérdése. A Horizon 2020-ban 67 milliárd van, 48%-kal ez több, mint két évvel ezelőtt. 3,5%-t akarunk felhasználni a kutatási területen természetesen. Több egyetemet látogattam meg, eh, amelyek eddig használtak fel ilyen pénzeket, és jövőben is élni akarnak a lehetőséggel. Cipruson is például, ahol meglehetősen nehéz a gazdasági helyzetük, azt mondták viszont, a magánszektor igenis kész arra, hogy részt vegyen projektekben, a kormány is kész beszállni projektekbe, de nem kapják már a pénzeszközöket, mert nem férnek hozzá pillanatnyilag. Cipruson elég társfinanszírozáshoz. Tehát gondoljunk erre, hogyha több forrás lenne, akkor jobban tudnánk finanszírozni a kutatást is. És itt azt hangzott az egyik kollégától, a, a forrásoknak fiatalokat ö, oda kéne irányítani, ahol magas a munkanélküliség. Nyilván ez meg is történik, de nézzük meg a kis és középvállalatokat. Németország, nem mindenhol ugyanaz a probléma, Németország, Franciaország, Ciprus, de azért egy közös vonások van, hogy nem félnek hozzá a tőkéhez, nincs források, tehát ez persze különböző vetületekkel most földrajzi területen a kutatási infrastruktúra persze nagyon fontos. Hát hol történik a kutatás, ahol egyetemek vannak, ezt nem néz kitalálni. De be kell ruházni a szegényebb területeken is, hogy a növekedést tudjuk erősíteni. Az FC, még hogyha nincs is eh, pri reallokáció előzetes döntése, azért az EFSZ-nek biztosítania kell, hogy Európa különböző részein jussanak hozzá pénzekhez, méghozzá különböző célokra használják fel ezeket. Ez az oka annak, hogy mennyire fontos a tanácsadói terület, hogy az államoknak segítsünk kihasználni a lehetőségeiket. A technikai jellegű segítség, amit a bizottság és az EBB nyújt, segíteni akarunk a kevésbé fejlett régióknak is. Damato asszony, azt hiszem van némi félreértés. Én eh, nem akartuk, hogy az oktatási területet kivegyik a hiányszámításból, hogyha, hogyha lenne egy aranyszabály, azt mondtam, én tám, az összes kiadást a kutatás és az oktatás területéről kivennénk a hiányból, de hát akkor mindent ki lehetne venni a költségvetésből. Itt azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy miért nem akarunk közpénzeket felhasználni, vagy ne, a tagállamokat arra bátorítani, hogy többet költsenek a, a, az adósságuk rovására. Hm. Tehát ezért szeretnénk bevonni a magántőkét. Nem akarjuk az adófizetőket emiatt jobban megterhelni. Igenis a magántőkét kell jobban bevonni. Ez a nagy cél ezzel. Spiraki asszony az FC mindenek előtt lefedi az kockázatot is. Igenis, ez is fontos. A, a görög ipar képviselői voltak nálam tegnap, és erről beszéltünk itt az FC egyik fontos szerepe, hogy kockázatot, országkockázatot tud kezelni. Azt hiszem ennyi is volt részemről. Thank you very much. Well. Köszönöm szépen. Walter úr. Rövid leszek. Fanny úr a központosított pénzek összekapcsolása az EIB támogatással, ezzel kapcsolatban van tapasztalatunk. A projekt kötvényekre gondolt, de emellett decentralizált pénzekről is, pénzekkel is együttműködünk. Például ott van a KKV kezdeményezés. Spanyolország a példakép, Málta és Portugália is érdeklődik ez iránt a lehetőség iránt. 2007 és 2013 között 19 milliárdot költöttünk arra, hogy ezekben a tagállamokban struktúrális alapokat társfinanszíroztunk. Tehát készek vagyunk erre. Ez a második megjegyzésemhez vezet. Az EFSI nem helyettesíti az EIB-t, tehát mi folytatjuk azt a tevékenységünket, amit eddig csináltunk. Az EFSI kiegészítő lehetőségeket nyújt arra, hogy fellépjünk és segítsünk. A garanciákról szól kérdés kulcsa a következő. Ha elkezdjük ezt a feladatot, akkor mi vállaljuk a felelősséget a teljes beruházási időszakra. Például egy infrastruktúra projekt esetében ez lehet 10, 20, akár 30 év is. És ennek következtében kell az a bizonyosság, hogy ha megkezdjük ezt a beruházást, akkor teljes mértékű garancia áll rendelkezésre végig hogyha a külvilág felé, vagy a, a, a beruházók, a magánberuházók, vagy a um, hitelminősítő intézmények felé azt a az üzenetet küldjük, hogy évről évre vagy a rendelkezésre áll a garancia, vagy nem, az nem jó. Tehát pont éppen ellenkezőleg ez a kulcs fontosságú része ennek a dolognak, hogy a garancia az egész projekt időszak alatt ott legyen. Most mi hirtelenjében egy új dolgot kezdtünk el. Tudjuk, hogy mi a Horizont 2020-as politika, és követjük is. De ha megnézik az EIB tevékenységét, néhány évtizeddel ezelőtt a KKV-k nem voltak a munkánk középpontjában, még a klímaváltozás sem. Most azóta például a, az erőforrás hatékonyság már tevékenységünk egynegyedét teszi ki, a KKV-k pedig még ennél is egy kicsit magasabb arányt képviselnek. Harmadsorban a projektek kiválasztása. A szokásos projekt kiválasztási folyamat fog bekövetkezni, mint az EIB eddig is végez, de ezen túlmenően van egy beruházási garancia, ami megállapítja, hogy egy konkrét projektre a garanciát jóvá hagyjuk, vagy nem. Ez a lényeg. Tehát a kiválasztási folyamatot a szakértőink végzik el, és ezen túlmenően van egy beruházási bizottság, ami dönt arról, hogy a garanciát felajánljuk-e vagy nem. Jakob Tics úr. Juncker úr terve az EU28 tagállama számára lett kialakítva. Az EIB azonban az EU-n kívüli országokat is támogat. Vannak például a Nyugat-Balkán esetében is határokon átnyúló projektjeink, tehát nekünk vannak olyan lehetőségeink, hogy határokon át tudunk nyúlni, de maga ez a kezdeményezés, az EXI, a 28 tagállamra vonatkozik. A kohéziós az EFSI kérdése. Azt hiszem éppen az ellenkezéről van szó, mint a képviselő úr, amitől félt. Hadd mondjak két példát. Az IKT ágazatban nincs szükség semmire, hogyha két nagy várost össze akarunk köz, ö, kötni. Ezt a magánszféra amúgy is ö, finanszírozni fogja, mert elég pénzük lesz belőle. De hogyha mondjuk széles sávot akarunk a vidéki területekre vinni, akkor támogatásra van szükség, hogy ez megvalósuljon. Vagy nemrég kezdtem meg a tárgyalásokat Phil Hogannel, a mezőgazdasági biztossal a vidékfejlesztés része ennek a dolognak. Ez egy fontos, lehetséges eszköz az együttműködésre és arra, hogy ki, hogy támogassuk azt, amit ön is említett. A tengeri főigazgatósággal is együttműködünk, pont ezért, hogy a lehetőségeket javítsuk, és megtörténjenek a beruházások. A nemzeti intézmény. Intézményt mondtam én is, hiszen nem minden országban van ilyen nemzeti promóciós bank, de nemzeti promóciós intézmény az mindenhol van. Pont ezért nem mondtam, hogy bank. Itt egy nagyon széles körű együttműködésről van szó már is. Közvetítőnek használjuk őket, hogy tovább adjanak kölcsönöket a KKV-knak. Ez egy olyan lehetőség, ahol az országos vagy nemzeti hozzájárulást a beruházásokhoz szintén tudjuk kezelni. Ez egy nagyon érdekes és fontos potenciális együttműködés. Még egy pontosítás Hovának képviselőnek. Az EIB nem hoz létre projekteket, hanem csak finanszírozza őket. Ezért minket nagyon is érdekel az, hogy, ahogy ön is említette, a terepen ott legyenek a szakértőink. Nekünk ez nagyon fontos, nagyon fontos, hogy a helyi hatóságokkal például elmélyítsük az együttműködést, hogy tudjanak arról, hogy milyen lehetőségek vannak az EIB-vel való együttműködésben. És ami nagyon ö, ide tartozik szintén, Jean-Claude Juncker, amikor ezt a kezdeményezést beindította tavaly az Európai Parlamentben, akkor azt mondta, hogy az EFSI csak a stratégia egy része az egységes piac az energiában, vagy a tőkeunió, ezek is egy-egy elemei. A tagállami strukturális reformok szintén részei ennek a stratégiának. De remélem, hogy önöket is meg tudjuk győzni arról, hogy tájék, amikor tájékoztatjuk önöket, és megvitatjuk önökkel a dolgokat, és nagyon szívesen eljövök máskor is, hiszen nagyon fontos meggyőzni önöket, hogy mi itt hozzáadott értéket fogunk teremteni. Az infrastruktúra, ahogy mondtam, azt jelenti, hogy sokkal szélesebb hatást érünk el, mint amit így hirtelennyében várnának tőlünk. Az innováció egy hasonló példa. Az Európai Bizottsággal együtt eléggé széles értelmezést alkalmazunk. Az oktatásban is finanszírozunk, az egyetemeket is finanszírozzuk már de az fc vel ennek a lehetősége. Az FC és az ESIF közötti együttműködés. Ahogy mondták, a beruházási platform ugye az egyik lehetőség, a KKV kezdeményezés egy másik jellegű együttműködés a kettő között, és van a, egy harmadik szintű együttműködés a főigazgatóságok között. És az utolsó válaszom a nagy vállalatok nem, nem zártuk le ezt a történetet, tud, csináljuk ezt. De az FC az a kis és közepes vállalkozásokra vonatkozik, de hát persze a nagy cégeket is tovább támogatjuk, hogyha mondjuk kutatásfejlesztéssel foglalkoznak. De a piaci oldalról azt látjuk, hogy különösen a kicsi és a közepes tökerejű cégek azok, amelyeknek különösen van szüksége támogatásra, hiszen a nagy cégeknek van tapasztalata, ők fő hozzáférnek a tőkepiacokhoz, van likviditásuk, de a közepes vállalkozásoknak ez nincs meg. És a árvízellenes építkezések. Nagyon sok országban már ez zajlik, pont a struktúrális alapok kiegészítésével. De még egy dolog, amivel nagyon kapcsolatban nagyon világosnak kell lennem, e korábbi tapasztalataim alapjában, egy országos stratégiára van szükség, hogyha az ember az árvízvédelembe fektet. Különben ellentétes beruházások valósulnak meg, amelyek nem hogy segítenék a munkát, hanem egymás ellen hatnak. Tehát pozitív támogatásra van szükség, de néha az is a szerepünk, hogy nemet mondjunk egy terre, mert hiányzik, hiányzik az országos megközelítés, és akkor adott esetben egy káros projektbe ruháznának be, ami hatékonytalan lenne. És nekünk csak akkor működik jól a munkánk, hogyha megbízható projektekbe ruházunk be. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az összes képviselő nevében a vendégeinknek, hogy eljöttek, és remélhetőleg ismét meghívjuk Önöket, és el fognak jönni hozzánk hamarosan még egyszer. Most egy percben elbúcsúzunk tőlük, aztán folytatjuk a munkát. ask you for silence in the meeting. Szeretném megkérni önöket, hogy csendesedjenek el itt az ülésteremben. We continue without... Folytatjuk a munkát. Okay, we continue. Folytatjuk tehát a következő napi rendi ponttal, ami nem más, mint eszmecsere a kohéziós politika és marginalizált közösségek című témáról. Jelentéstevőnk Reintke asszony, aki egy munkadokumentumot nyújtott be, és meg is adom neki a szót, hogy ez alapján eszmecserét kezdeményezzünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, jelentéstervezetünk még nincsen, csak munkadokumentumunk, de azt hiszem, hogy ezt már mindannyian megkapták. Ha megengedik, a jelentés hátteréről szólnék pár szót. Az új finanszírozási időszakban 2014 és 20 között azt kérik a felektől, hogy a marginalizált, közösségeket célcsoportként kezeljék különböző szinteken, különböző területeken. Ezzel a jelentéssel szeretnénk hangsúlyozni ennek a fontosságát, és megvizsgálni azt, hogy ezt az elvet hogyan hajtják végre, és mi történt a valóságban. Az ERDF már említi a marginalizált közösségeket 2009 óta, most viszont azt szeretnénk látni, hogy ennek a valóságban volt-e valamilyen hatása, végrehajtották-e. Ehhez hozzájárul az, hogy most a válság idején azt látjuk, hogy Európa szerte a marginalizált közösségeket még jobban sújtja a válság, mint a többségi társadalmat, és nagyon súlyos következményekkel jár a válság a csoportok számára. A kohéziós politika az egyik legfontosabb eszköz arra, hogy e következmények ellen fel tudjuk venni a harcot. Ugyanakkor nagyon sok önkormányzat az Európai Unióban nagyon komoly költségvetési problémákkal néz szembe, nagyon gyakran csökkennek a lehetőségeik arra, hogy befogadó politikát, integrációt szervezzenek, a kohéziót erősítsék az önkormányzatok területén belül. Úgyhogy szeretnénk a különböző fejleményeket figyelembe venni, és megvizsgálni azt, hogy milyen ajánlásokat tudunk tenni itt európai szinten annak érdekében, hogy egy olyan kohéziós politika jöjjön létre, amely előnyös a marginalizált közösségek számára. A munkadokumentumban, ami önök előtt e, olvasható most, megnézzük a partnerségi megállapodásokat és az operatív programokat, amiket már elfogadtak. Megpróbáltunk információt gyűjteni a különböző intézményektől, és megpróbáltunk civil szervezeteket is bevonni, amelyek a kohéziós politikával foglalkoznak, illetve, és ez is nagyon fontos a munkák szempontjából, azon NGO-kkal is felvettük a kapcsolatot, akik ezeket a marginalizált közösségeket képviselik. Tehát nagyon sok civil szervezet már a jelentés tervezet előkészítésében is részt vett, valamint Gelsenkirchen az a város, ahonnan érkezem, és más a térségben található önkormányzatok is bekerültek, mert nagyon sok a bevándorló ezeken a területeken, plusz nagyon magas a roma populáció is ezeken a területeken. Úgyhogy ezeknek az önkormányzatoknak a tapasztalatait is figyelembe akartuk venni. Most a jelentés tartalmáról megnézzük, hogy a marginalizált közösségek vagy csoportok mit jelentenek. A vita elején nagyon sokat beszéltünk arról, hogy pontos definícióval éljünk-e, vagy ne. Azt az utat választottuk, hogy nem akarunk nagyon szigorú definícióval élni, hanem inkább azt szeretnénk, hogy bizonyos jellegzetességeket soroljunk fel. Például én, egészség, élet és munkakörülmények, szisztematikus kirekesztés. Ezek a, a, a csoportokat különböző társadalmakban, különböző szinten érik ezek a hátrányos dolgok. Tehát inkább ilyen elveket, ilyen kritériumokat soroltunk fel, ahelyett, hogy egy nagyon szigorú definícióval élnénk. A diszkrimináció ellenesség az az egyik fontos célja az Európai Uniónak, illetve az egyenlőtlenség ö, szisztematikus megszüntetése. Az egyenlőtlenség ugye az egyik nagyon fontos probléma, amivel ezek a csoportok lét, szembe kell, hogy nézzenek. Nagyon gyakran beszéltünk arról is, hogy a romák csoportjával kapcsolatban mi a helyzet az Európai Unión belül. Általános elvként szeretnénk a cigány ellenességet vizsgálni ebben a jelentésben. Azt, hogy az Európai Unió erre hogy reagál, a kohéziós politika hogyan próbál segíteni e probléma megoldásában, illetve hogy a tagállamok hogyan lépnek fel a cigány ellenesség ellen, és hogyan tudjuk őket tájékoztatni erről a problémáról. Szeretnénk megerősíteni a közszolgáltatásokhoz való hozzáférését a marginalizált közösségeknek, illetve szeretnénk a, az igény alapú megközelítésről elmozdulni a szolgáltatási megközelítés felé a helyzetet. A marginalizált közösségek nagyon gyakran olyan emberekből állnak, akik előtt óriási akadályok állnak, és azért nem tudják az igényeiket megfogalmazni, nem jutnak el az igényeik a kohéziós politikáról döntést hozók fülébe. Ezért kértük azt, hogy például a kohéziós politikába külön kerüljenek be a partnerségi elv használatával egy kötelező elemként szerepeljenek a projektekben vagy a az operatív programokban a marginalizált közösségek. Ez egy úgynevezett explicit, de nem kizáró jellegű megközelítés. A célzott intézkedések nagyon fontos, hogy hasznosak legyenek a marginalizált közösségek számára, de ugyanakkor a teljes társadalom számára is. És egy utolsó általános elv, amivel szeretnénk foglalkozni ebben a jelentésben, ez a korrupció és a sikasztás vagy pénzek el sibolása elleni küzdelem. Ez probléma volt a múltban, és szeretnénk a jelentésben foglalkozni vele, és szeretnénk ajánlásokat megfogalmazni, hogy hogy lehet a helyzetei javítani. A jelentés struktúrája, a különböző kohéziós politikai fázisokat szeretnénk végigvenni, a kohéziós politika előkészítő fázisát, a partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalásokat vennénk egy fejezetnek. Ez a fázis most már a következő programidőszakra lezárult. Aztán megvizsgáljuk a partnerségi megállapodásokat, mert a nagyon sok tagállamban a partnerségi megállapodás kialakításában nem vonják bele a marginalizált közösségeket, de szeretnénk, hogyha ez a jövőben megváltozna. És még egy dolog, a partnerségi elv. Szeretnénk, hogyha alkalmazásra kerülne az előkészítési fázisban is már, ezért egy, a, az adminisztrációra vonatkozó magatartási kódexet szeretnénk elfogadtatni, illetve már létezik, de nagyon sokan nem is ismerik, nem is tudják, hogy van. Szeretnénk uh, világossá tenni azt, hogy ez probléma. És szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy az előkészítő munka során a kohéziós alapok elosztásának előkészítése során a partnerségi elvet az összes érdekelt fél, figyelembe veszi az összes érdekelt felet bevonják, ideértve a marginalizált közösségeket is. A végrehajtási fázis. Az eddig folytatott párbeszéd alapján azt a következtetést vontuk le, hogy nagyon fontos egy integrált megközelítés alkalmazása, erre láttunk nagyon pozitív példákat, ahol a különböző aspektusokat figyelembe vették, különböző alapokat használtak együttesen azért, hogy olyan projekteket tudjanak finanszírozni, amelyek ezt az integrált megközelítést alkalmazták. Így olyan különböző területeket tudtak lefedni, mint például lakhatás, egészségügy, foglalkoztatás, és látható, hogy ugye különböző alapokat lehet felhasználni ezekre a különböző területekre, de az együttes használatuk még hatékonyabb. Szeretnénk jó eszközöket ajánlani, vagy pozitív példákat felsorolni, például közösség által irányított fejlesztés, vagy integrált területi megközelítés. Ezek az eszközök sikeresek voltak, különösen akkor, amikor így módon célozták a marginalizált közösségek problémáit. Még azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kapacitásépítés mennyire fontos, mert gyakran láttuk azt, hogy elhanyagolják a marginalizált közösségek bevonását, és így a tagállamokban, a régiókban elmarad a kapacitásépítés, de ahhoz, hogy segítsünk rajtuk, ahhoz aktívan kell szerepet vállalniuk a folyamatban. És akkor a regionális, országos, önkormányzati szinteknek az együttműködésére épp úgy szükség van, mint arra, hogy a marginalizált közösségek is részt vegyenek a munkában. Még egy dolog, amit nagyon sokat említettünk az előkészítő munka során, a mainstreaming. Nagyon fontos, hogy ez a téma, a marginalizált közösségek ne csak a 9.2-es cikkben szerepeljenek a közös rendelkezésről szóló rendeletben, hanem minden területen említésre kerüljenek. Ez egy nagyon horizontális téma, amely végső soron pozitív hatással járhat a kohéziós politika minden területén. És még egy nagyon fontos dolog, láttuk, hogy még mindig hiányzanak a sikeres, hosszú távú projekteket területen, mert nagyon sok olyan projekt, amit jelen pillanatban végrehajtanak, azok nem fenntarthatóak. Tehát egy-két-három éves finanszírozás után nem, nem élik túl a projektek az első pár évet, és ez egy olyan probléma, amit kezelnünk kell, mert hosszú távon szeretnénk segíteni a marginalizált közösségeknek a kohéziós politikával. És még egy dolog, ami nagyon fontos, Jelen pillanatban még mindig azt látjuk, hogy a nyomon követés nem valósul meg, legalábbis nem minőségi módon. És a civil szervezetek is beszámolnak róla, hogy csak kipipálják a címsorokat, kipipálják a pontokat, és nincs igazi minőségi vizsgálat, amiből kiderülne, hogy egy finanszírozott projekt ez hosszú távon egyáltalán hasznos volt a marginalizált közösségeknek, vagy nem. Tehát e tekintetben a nyomonkövetés javítása tekintetében még rengeteg tennivalónk van. Az alatt a, a marginalizált közösségeket is be kéne vonni ebbe a nyomonkövetésbe, ez nagyon gyakran nem valósul meg. A közösségek maguk azok, akik ki tudnák fejezni azt, hogy ez ha egy projekt hatással volt -e rájuk, vagy nem, de őket nem kérdezik meg. És még egy dolog, szeretnénk hangsúlyozni a jelentésben a hálózatépítésre való igényt. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy gyakran hiányzik a tapasztalat, és a, a csoportok maguk nem tudják, hogy mit tehetnek és hogyan. A legjobb gyakorlatokat szeretnénk megosztani velük, és így szeretnénk ezeket a közösségeket felruházni azzal a képességgel, hogy maguk is bele tudjanak szólni a kohéziós politika alakításába. Nagyon sok energiával, nagyon sok szenvedéllyel vetettük vele magunkat a munkába, a rengeteg munkát végeztünk a munkadokumentum elkészítése során, a jövőre vonatkozólag pedig nagy érdeklődéssel várom az együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel, és szeretném bevonni a különböző frakciók, a különböző civil szervezetek képviselőit, akik szakértői ennek a területnek, és nagyon örülök az önök kiegészítéseinek, megjegyzéseinek, bírálatának. Az első árnyékjelentéstevői ülés jövő kedden lesz, amit már nagyon várok. Köszönöm. thank you. I made a mistake. Elnézést, itt eh, valóban eh, Bakisztam nem jelentéstervezetről van szó, egyelőre még csak egy munkaanyagról, de reméljük a jelentéstervezet is hamarosan elkészül. Most megadnám a szót az árnyék jelentéstevőknek. Wört asszony először. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes és hasznos ideológiai bevezetőt kaptunk a tanulmányhoz, a jelentéshez. Én üdvözlöm ezt a kezdeményezést, és köszönöm a jelentéstevőnek az eddig elvégzett munkáját. Rendke asszony véleményét osztom, hogy stratégiailag kell megközelítenünk a kohéziós politikát az ilyen típusú kérdésekben. Nagyon fontos, hogy hosszú távon és fenntartható módon működjenek az ilyen marginalizált közösségek javára a különböző EU-s programok, és ez egy üdvözlendő megközelítés mindenféleképpen. Nagyon gyakran a múltban nem igazán értettük meg azt, hogy nyitottnak és pozitívnak kell lennünk ezen közösségekkel való kapcsolatunkban, és a valós igényeikre kell reagálnunk, és ez is indokolja többek között, hogy ezek a források csak nagyon szűkösen hasznosultak. A civil szervezetekről említést tett az anyagban. Én nagyon alapszinten aktív vaként dolgozom, és tudom, hogy vannak ilyen áll szervezetek is. Fontos azonban, hogy az ilyen a helyszínen működő szervezetek is képviseltethessék magukat a civil szervezeteket és minden érdekelt felet be kell vonni az EU projektek kidolgozásában, ezáltal is garantálva a fenntarthatóságot. Szerintem a fenntarthatóság az egyik legnagyobb kihívás, az egyik legfontosabb szempont az ilyen programoknál, amelyekkel a marginalizált közösségeken kívánunk segíteni. Néhány dolgot szeretnék pontosítani, amire ugyan a bevezetőben is kitért, az anyagban arról szól, hogy a marginalizált közösségek esetében a közös jellemzőket kell előtérbe állítani, így például a kirekesztés, az oktatás, az egészségügy és a többi szempontokat. Szerintem a jelentés egy lehetőséget elmulaszt. Az előzetes anyag a példák között a romákat is megemlíti. Itt pontosítanék, illetve pontosítást várok a jelentéstevőtől, hogy mm, valóban bős dolog -e itt példákat kiragadni. Ez a jelentés szerintem kiváló alkalom arra is, hogy felhívjuk a figyelmet a kulturális alapú programokra, amelyek a kulturális dialógusról szólnak, a marginalizált csoportok, közösségek bevonásáról, szociális kohéziójáról. A jelentésnek szerintem külön figyelmet kéne szentelni a rászoruló fiatalok, a rászorult fiatalok, a fogyatékkal élők szempontjaira és a különös tekintettel a vidéken élő kirekesztett csoportokra. Köszönöm szépen az eddig elvégzett munkát. Elnök, köszönöm szépen. Jakovcsics úr, a következő árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! most kaptam meg ugyanaz anyagot, de gyorsan tudok olvasni, és eh, úgy látom, hogy eh, az anyag eh, elsősorban a roma közösségekre összpontosít. A plenáris ülésen már én is felszólaltam ebben a témában. Én igen jól ismerem a roma közösségek problémáit, Isztria, Isztrián én nagyon szorosan együttműködtem egy roma közösséggel. Itt igen jó javaslatok szerepelnek, ezeket megvitathatjuk a jövőben, és tudom, hogy a zöld frakcióban ülő kollégák vállalták ennek az anyagnak az összeállítását. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy a romák csak az egyike a marginalizált közösségeknek Európában, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy másokat is bevonjunk a nagyon szegényeket, a hajléktalanokat. Nemrégiben találkoztam a hajléktalanokat képviselő szervezettel, ezen kívül az Afrikából bevándorlók is problémát jelentenek, ez egyéb kisebbségek, akik marginális helyzetben élnek. Tehát nem csak a romákról kellene beszélnünk. Az anyag 95%-ban a romákról szól. Természetesen nekik is segítenünk kell, amelyre csak tudunk, de vannak más európai projektek is, amelyek a romákra irányulnak nem szeretném, hogyha ez a jelentés úgy jelenne meg, mint a regi egyik saját kezdeményezésű jelentése, ami azonban elsősorban a kisebbségekre vonatkozik. Sajnálatos módon én nem tudok részt venni a csütörtöki ülésen, ugyanis vissza kell utaznom Horvátországba, de minden esetre majd a kommentjeimet el fogom küldeni Van Nistelrooy úr. Örömmel. Joachim Seller a szakbizottság elnökhelyettese nem tudott most jelen lenni, nem tud hozzászólni a témához, Éppen ezért én közvetítem az ő aggájait ezzel a az anyaggal kapcsolatosan sajnos nem volt elegendő időnk, hogy itt pontosan képbe kerüljünk. A rendeletet időközben módosították a tagállamok, most már ennek alapján járhatnak el minden tagállam tehát részese azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek a marginalizált közösségeken hivatott segíteni, és a források mindenkinek rendelkezésre áll. A regionális alapok 6%-a, a regionális fejlesztési alapok 6%-a fordítható erre a célra. Ugyanakkor viszont ezzel csak nagyon kis mértékben élnek. Tehát egy rést tátong az eszközök, az erőforrások, illetve a helyi szinten kínált szolgáltatások között. Miről is van itt szó? Mi forog kockán? Itt most a romákról tesz említést az anyag, nyilván ők egy jelentős csoportot képviselnek. Hollandiában többek között működnek segélyszervezetek, akik a roma kérdéssel foglalkoznak, lakhatási projektek, oktatási projektek működnek. Karen is említette, hogy a teljesítményünkön van mit javítani, ez valóban így van. Azt kell biztosítani, hogy a biztosított források, amit nem használnak fel a szociális vagy a regionális fejlesztési alapon belül, meg kell vizsgálni, hogy ez miért van így, miért nem hasznosulnak ezek a források. A helyi szinten egy, nem ismerik az emberek ezeket a lehetőségeket, vagy milyen akadályok vannak az egyes tagállamokban. Ezt kell megvizsgálni. Ugyanis az időszak felénél tartunk, és el kell ismernünk, hogy van egy ilyen hiátus. És fel kell szólítanunk erőteljesen a tagállamokat a teritoriális közelség, a helyi szinten történő fellépés nagyon fontos. Úgyhogy mi a mi saját szintünkön kell, hogy megtegyük, amit mi tudunk, de fel kell szólítanunk másokat, hogy a saját berkeiben, berkein belül járuljanak hozzá a stratégiához és a plenárison is ezt fogjuk majd képviselni. Nem akarunk jelentéssel előállni olyankor, amikor erről már nem tudunk vitázni. Nagyon fontos, hogy valós, lényegi vita, kerül, vitára kerüljön sor. Köszönöm szépen. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, Damato asszony. Köszönöm szépen. Én is megköszönöm a kollégámnak a munkaanyagot, amit megkaptunk. Én a jelentés végéről indulnék ki. Minden érdekelt felet be kell vonni, a tagállamok, regionális, helyi önkormányzatokat, civil szervezeteket, érdekképviseleteket, és ez különösen fontos, amikor arról beszélünk, hogy programokat készítsünk, illetve ezeket megvalósítsuk annak érdekében, hogy a szociális, kulturális nehézségeken túl léphessünk. Számos kezdeményezés született, és fel lehet használni az Európai Szociális Alapot, az Erasmus Plus-t, a citizenship programot, vagy az integrált területi programot, a helyi fejlesztésekre is mód van, partnerségi alapon. Nagyon üdvözlöm a jelentést, különösen a felvetett javaslatokat. Meg kell vizsgálnunk valóban, hogy a rendelkezésre álló eszközöket mennyire hatékonyan használjuk fel, mennyire képesek ezek megoldani a problémákat. A rasszizmus, a szociális kirekesztés sajnos ez az a két igenis aktuális jelenség Európában, tehát nem csak szükséges, de döntő fontosságú, hogy a bizottsággal, a tagállamokkal, a helyi és a regionális önkormányzatokkal is együttműködjünk, hogy a finanszírozás mennyiségét és minőségét megfelelően koordináljuk, és azt is nyomon kövessük, hogy a szociális alapból 2010 óta milyen összegek segítették például a lakhatást. Nagyon jó lenne további információt kapni e tekintetben a bizottságtól a február 24-i jelentésük alapján. Biztos vagyok abban, hogy a kiindulási alap jó, és ennek alapján konkrét eredményeket is ki tudunk alakítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kívánna -e még valaki szólni? Bagovics úr. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a jelentés, és én szoros figyelemmel fogom majd kísérni a továbbiakban a sorsát. A saját tapasztalataimmal igyekszem majd hozzájárulni a munkához. Több éven át egy olyan közösségben voltam, polgármester, ahol a roma kisebbség elég jelentős volt. falvak szeretik volna kirekeszteni a roma közösségeket, és a fiatalok nagyon gyakran bűnözésre kényszerültek. A romáknak megvolt a törvényes lehetőségük, hogy saját óvodákat működtessenek, és már a kezdetektől fogva komoly hangsúlyt helyeztünk az integrálásukra, megfelelő lakhatási körülmények biztosításával. Ez a példa szerintem európai szintre is extrapolálható. Nem tűrhetjük az elfogadhatatlan életkörülményeket. Ha ezeket elfogadjuk, akkor a helyzet csak súlyosbodni fog. A kisebbségi helyzet eléggé aggasztó Európában, és nem csak a romákra vonatkozik. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megoldjuk, legalábbis a tapasztalatom szerint, nagyon fontos, hogy a felelősségi köröket a szubszidiaritás alapján körvonalazzuk. A politikusok ne a nyereségre, a haszonra törekedjenek ezen projektek kapcsán, hanem azt vizsgálják meg, hogy hogyan javíthatók a feltételek ezen marginalizált közösségek számára. Itt helyi, regionális és európai szinten mindenkinek megvan a maga felelőssége polgármesterként is mindig ezt a véleményt hallott, hangoztattam. Adott közösségen belül közösen kell megpróbálni megoldani a problémákat. Az európai finanszírozás természetesen üdvözlendő, és könnyebb külső finanszírozásból biztosítani a beruházásokat, így ugyanis nem a saját forrásainkat kell felhasználni. Ezek a problémák egész Európában megvannak különböző formában, de bízom benne, hogy az Európai Parlament és különösen a mi szakbizottságunk megtesz mindent annak érdekében, hogy a helyzet javuljon a jövőben. Köszönöm szépen. Smolkova asszony. Köszönöm za slovo veľmi krátko. Ja som veľmi rada, že sme obdržali. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Köszönöm ezt a munkadokumentumot. Nagy érdeklődéssel figyeltem az előadóra szavaira. Nagyon érdekes pontokat vetett fel a vitánk során, és a tegnapi plenárison elhangzott pont is érdekes volt, bár elég későn került szóba, és számosan bírálták is ezt az összefüggést. Itt arról van szó, ugye, hogy számos roma visszaél az európai finanszírozással. Ennek ellenére azt hiszem foglalkozni kell a témával, figyelnünk kell arra, hogy mi a valóság, a visszaélés témája, előtt sem, elő sem zárkózhatunk el, nyilván létezik ilyen, de a jelentésnek éppen ez a célja, hogy egy reális összefüggést lássunk az aktuális helyzetre nézve. Kassai vagyok, ahol a környéken jelentős roma lakosság él, vannak tapasztalataim ezzel a kéréssel, és mindenképpen szeretnék aktívan együttműködni ezen a területen, és akár adatokat kínálni. Most pedig engedjék meg, hogy szakbizottsági tagként én is hozzászóljak. Bolgárul folytatom, hogy elmondjam én is a tapasztalataimat. Köszönöm szépen. Azért akartam hozzászólni, mert a marginalizált közösségek témája egy kemény terület, amivel foglalkoznunk kell, és lehetőleg meg kell oldani. Oda-haza nálunk Bulgáriában tisztában vagyok azzal, hogy Eh, a bulgár bevándorlók, eh, kivándorlók, más országban bevándorlók, és tisztában vagyok azzal, hogy a jelenlétük bizony problémákat okoz. Azt hiszem, hogy ez általában elmondható a kelet-európai kivándorlókról. Nagyon szeretném, hogyha abból indulnánk ki, hogy hogyan tudjuk a marginalizált közösségeket a legjobban integrálni, méghozzá az oktatás és szakképzés útján. Ez egy fontos üzenete ennek a jelentésnek. Fontos, hogy az életkörülményeket is javítsuk ezekben a közösségekben, de ez önmagában még nem vezet eredményre. Hogyha a közösség nincs felkészülve erre, hogyha nem változtatnak a gondolkodásokon, hogyha nem adunk lehetőséget nekik arra, hogy részt vegyenek a szociális, a társadalmi életben, és eh, az oktatás és a szakképzés erre a legjobb út. Erre kellene fókuszálni a jelentésben, véleményem szerint. Azt Szeretném tehát, hogy nagy mértékben erre fókuszáljon ez a dokumentum a marginalizált közösségek esetében, tehát az oktatás és a szakképzés a kulcs, hogyha erre tudunk súlyt helyezni, akkor fokozatosan a megoldás irányába haladhatunk a legtöbb ilyen marginalizált közösségben, és nem ki szorítanánk őket, kirekesztenénk őket. Persze nem csak a roma közösséggel kell foglalkoznunk, vannak más marginalizált közösségek is egy-egy tagállamban, akik mozognak egyik tagállamból a másikba, és igazából nincsen félésük az oktatáshoz. Ennyit szerettem volna szakbizottsági tagként hozzászólni, ön is hozzá kíván szólni, parancsolj. Nem látom a nevet. Tver úr. Itt vagyok, Milan Zver a nevem. Elnök asszony arra ösztönzött szinte, hogy én is hozzászóljak néhány szóban. Voltam oktatási miniszter odahaza, és a roma téma az egyik központi témám volt hosszú távon és mindenek előtt, ami a szakképzést illeti, itt nagyon kell ügyelnünk arra, hogy bevonjuk a roma lakosságot a társadalomba, de ami nagyon fontos, hogy már a gyerekekre is figyeljünk, hogy részt vegyenek a társadalmi életben, hogy óvodába járjanak, és alsó tagozatban, Szlovéniában éppen ezt vetettük fel, hogyan tudjuk garantálni, hogy óvodákba és iskolákba eljárjanak a roma gyerekek is, és hogyan tudunk számukra jobb eredményeket biztosítani, hogyan tudnak jobb eredményeket elérni. Van egy úgynevezett roma mentor, olyas valaki ez, aki az ő közösségből jön és foglalkozik a gyerekekkel, gondoskodik arról, hogy elmenjenek óvodába, iskolába, hogy figyel valaki rájuk, hogy részt vegyenek az iskolai képzésen. Volt egy ilyen projekt tehát, és nagyon hatékonynak bizonyult. Volt hozzá egyébként EU finanszírozás is, és a legjobb gyakorlatok cseréjére is feltétlenül szükség van itt, mert mindenkinek vannak eredményei, hiszen ezzel hozzájárulhatnánk a integrációhoz a társadalmunkban, a roma lakosság esetében. És persze nem csak a roma lakosságról szabad beszélni, vannak más marginalizált közösségek is, ezért szeretném javasolni, hogy szélesítsük ki ezt a projektet. Köszönöm szépen. További hozzászólás nincs. Az Európai Bizottság képviselője is jelen van. Neki adok szót a foglalkoztatási és a regionális főigazgatóság Björnson asszony és Dekers Maker úr van jelen a foglalkoztatási főigazgatástól és Urmorsz úr regionális főigazgatóság. Kívánnak-e hozzászólni? Van-e? Kívánnak-e reagálni? Köszönöm szépen a foglalkoztatási főigazgatóságtól jövök. Köszönöm szépen a dokumentumot, a munkadokumentumot. nagyon érdekes anyagról van szó, nyilvánvalóan üdvözöljük ezt a megközelítést a szociális kohézió a marginalizált közösségek bevonása nélkül nem lehetséges. Elismerjük a kihívásokat, amelyeket azonosítottak a munkadokumentumokban. Túl sok szinte a kihívás és a feladat, de hogy úgy mondjam, hogy az új rendelet hatályban lépésével a mostani programozási területen kezelni tudja majd ezeket a problémákat. Természetesen bizonyos megközelítésekre, eszközökre szükség van, amiket meg kell állapítani, meg is tettük ezt már, és reméljük ezekkel kihívásoknak tudunk eleget tenni és szakpolitikai orientációra van szükség, megfelelő eszközökkel támogatni kell szakpolitikai ö, fókuszokat. A roma integráció esetében az új rendelet bevezetett egy új úgynevezett beruházási prioritást a marginalizált közösségeken belül ami természetesen a mainstream megközelítést is magában foglalja, aztán a partnerségi elvet is alkalmazzuk, és az aktív részvételt a programozási időszak alatt a marginalizált közösségek képviselői által, és természetesen a lehetőséget is kell látnunk, hogy a civil szervezetek kapacitását erősítsük, akik részt vesznek például a romák képviseletében. És az új eszközök, az új rendelet reméljük képes eleget tenni az elvárásoknak. Mi azt is javasolnánk, hogy a jelentésben különbséget tegyenek a jelenlegi és a mostani és a múltbeli programozási időszak között, mert azt gondolom, hogy régebben megállapított nehézségeket kezelni tudunk az új programozási időszakban. Újra kell hangsúlyozni, bár önök is tudják, hogy megosztott menedzsment, közös felelősség területén járunk, tehát mindenkinek, aki ebben érintett részt kell, hogy részt kell vennie. Köszönöm szépen. Egyetlen gyakorlati kérdést vetnék fel Tudnak-e tájékoztatni egy menetrendről önök, hogyan tervezik, hogy ezt a jelentést kezelik majd, milyen terveik vannak? Köszönöm. Réntke asszony, kíván-e válaszolni? Yes, uh, uh, thanks for all the feedback first of all. Hát igen, köszönöm, hogy uh, a gyakorlati kérdés, a menetrend, hogy az, hogy a tervezet a szakbizottságban május 4-én, 5-én kerül megtárgyalásra, ez lesz a következő lépés, és abból indulunk hogy még a nyári szünet előtt megszavazok a szakbizottságban, és szeptemberben a plenárison Ennyit akartam elmondani erről a menetrendről, azt hiszem fontos hozzájárulásokat, hozzászólásokat hallottunk, és igen, amikor tervezzük ezt a jelentést, a tervezetet készítjük, akkor ezt figyelembe fogjuk venni. Én néhány pontra azért szeretnék reagálni. A meghatározás kérdése felmerül számos hozzászólásban. Egy dolgot világosá kell itt tenni. A viták során, amelyekre sor került, nem csak eh, Róma képviselőkkel beszéltünk, hanem eh, másokkal is voltak eszmecserénk, más érintettek, például a eh, Solid, a Szociális Platform, egyebek. Nagyon különböző nagyszámú csoportot kerestük meg, akik marginalizáltak, de ténylegesen azt is látni kell, és ezt észrevettük a viták során, a roma közösség a legnagyobb kisebbség az Európai Unióban, és olyan közösségről van szó, amely a leginkább szembesül a kirekesztéssel és diszkriminációval. Ezért aztán ezt ki akartuk emelni a munkadokumentumunkban is, mert ez egy fontos ismeret, de mint már elmondtam, itt nem kizárólagos megközelítést alkalmaznánk, tehát különböző csoportokat akarunk figyelembe venni. Aztán egy további dolog, ami elhangzott, mert mm, feltáró tevékenységet is végeztünk a bizottsággal együttműködve és más érintettekkel, például az adott ellenzések kérdése a legutóbbi finanszírozási időszakban, hogyan költötték el a pénzt és hogyan kívánják most majd elkölteni az új finanszírozási időszakban igen, az új rendelet egy néhány problémát már kezelni kíván, amit említettünk a munkadokumentumban is persze, és operatív programokat úgy alakítanak, és az új finanszírozási időszakban is vannak még problémák, látjuk, hogy ezeket meg kell vitatni, nem oldottuk meg az összes problémát, nem arról van szó, hogy egy új rendelettel az összes problémát kezeltük. Aztán egy fontos dolog, amit Damato asszony említett, hogy hogyan tudjuk ezt összehozni más finanszírozási mechanizmusokkal összhangba hozni. És az egyik javaslat, az egyik ötlet, ami elhangzott például az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, hogyan tudjuk ezt a kezdeményezést úgy használni, hogy marginalizált közösségeket és előnyben részesítsük, hogy azok javára váljék ez mert többen hangsúlyozták, hogy a foglalkoztatás rendkívül fontos ebben az összefüggésben. Szeretnénk megnézni, hogy hogyan lehet ezt kombinálni, hogyan tudjuk a különböző finanszírozási lehetőségeket kombinálni, ami pedig a gender érzékenységet illeti ezen a területen. A véleményt készít a Nőjogi Szakbizottság is, de nagyon fontos még felvetni és említeni, hogy ez szóba kerüljön, de aztán más finanszírozásokról, alapokról is beszélhetünk, a szociális alap, mások is hozzászólnak, a foglalkoztatási szakbizottság is hozzászól még ehhez egy vélemény formájában, tehát egy szorosan együtt kell működni. Aztán, ami még szóba került, az oktatás, mint olyan, hogy ennek van egy ilyen oktatási dimenziója, Meggyőződésem, hogy a fő területek az oktatás, foglalkoztatás, egészségügy és lakhatás. Ezek a nagy területek. Egy integrált megközelítést alkalmazunk a kohéziós politikán keresztül, és szeretnénk összevonni ezeket a területeket, hogy a marginalizált közösségek helyzetét javítsuk itt Európában. Miközben bevonjuk az összes szakasz, a vita összes szakasza során a munkába, ekkor tudunk majd nagy lépést tenni előre csak támogatni tudom, mit Van Nistelrooy mondott. Itt a marginizált közösségekre vonatkozó jelentésről van szó, de e, ne legyen ez egy marginalizált terület a napi rendünkben. Az Empővel és a FAM szakbizottsággal együtt remélem sikerül ennek megfelelő fontosságot biztosítani. Tegnap volt a Nemzetközi Roma Nap, ez egy olyan téma számomra, amelyben együtt kell működnünk, aminek a prioritást biztosítani kell fokozottabb mértékben, az a szociális kirekesztés, a diszkrimináció megoldandó feladat az összes európai társadalomban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor folytatjuk a napirend megtárgyalását. A következő napirendi pontunk egy vita egy véleménytervezetről, Ah, egy a kulturális örökség integrált megközelítése Európában a téma. Andrea Gozzolino, aki készíti ezt az anyagot, a koordináló szakbizottság pedig a kulturális szakbizottság. Mi úgy tervezzük, egyébként, hogy májusban szavazunk erről a véleményről, és azt tervezzük, hogy április 13-a dél a módosítók határideje, ami azt jelenti, hogy májusban szavazni tudunk. A kulturális örökség egy rendkívül fontos terület az európai régióknak. Itt az európai kultúrát tudjuk és a kreatív ágazatokat tudjuk erősíteni, a helyi és regionális hatóságok aktív szerepet játszanak a kulturális örökség menedzsmentjében. Elmúlt évben az Európai Bizottság elfogadott egy közleményt egy integrált megközelítéssel kapcsolatban a Kulturális és Oktatási Bizottság is készít egy saját kezdeményezésű jelentést, és mi egy véleménnyel járulunk ehhez hozzá. Ez azt jelenti, hogy a véleményt azért készítjük, mert a kohéziós politika fontos forrása a finanszírozásnak, az infrastruktúrális projekteknek ezen a területen. 2007-2014-es időszakban a kohéziós politikán belül az EDF mintegy 6 milliárd eurót költött kulturális projektekre, ez a 2013-as program egy 15-szörös, ez egy részletadat, és biztos vagyok abban, hogy Guzolino úr további részletekkel szólal majd. Parancsoljon Guzolino úr! Mm, Nagyon gyors leszek fontos szerepünk van a kohéziós politika kontextusában. A kohéziós politika járul legnagyobb mértékben hozzá a pénzügyi erőforrások elköltéséhez. Ez egy nagyon erős szektor. A kultúra az az Európai Unió identitásának a része, de a kulturális szektor gazdasági szempontból is fontos munkahelyeket teremt, a prosperitásunkhoz hozzájárul, és nagyon sok KKV-nak, innovatív KKV-nak ad teret. A minőségi turizmus vonzása országainkba és régióinkba szintén a kultúrának köszönhető, és egy egész régiót el tud tartani a kulturális öröksége. Azok az alapok, amelyeket az imént említettek, éppen azért nagyon fontosak, mert a kohéziós politika a kulturális örökség területén több szempontból is be tud vonódni a finanszírozásba. Itt a Kulturális Szakbizottsága az illetékes, de három fontos pontra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Az első, hogyha a nemzeti és regionális terveket összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy az Európai Bizottság most az ágazatban az erőforrások felhasználását tervezi. És már nem csak a nagy infrastruktúra projektekre összpontosítanak. Most kritikus szemmel kell néznünk, hogy milyen döntéseket hoz az Európai Bizottság. Az UNESCO helyszínekre 5 milliárdot, a nem UNESCO ö, helyszínekre, és tizet az UNESCO világörökség résznek tekintett helyszínekre szállnak. Az egyik projekt, amire nagyon nagy figyelmet fordított az Európai Bizottság, az a Pompei projekt. Itt sokat több pénzről volt szó, mint 5-10 millió, amit amúgy korábbiakban ilyen benchmarkként határoztunk meg. De ez egy nagyon jó példa. Megmutatja azt, Egy ilyen projektre, mint például Pompei, 100-120 milliót is el kell költeni. Tehát ez az 5-10 milliós határ, ez tényleg túl alacsony, ez túl korlátozó jellegű. Ez az egyik, amire felhívnánk a figyelmüket. A másik téma az az, hogy ezt a politikát hogyan lehet integrálni. A kohéziós alap az egy forrás. Hogyan tudjuk ezt összekapcsolni a fiatalok foglalkoztatását célzó kezdeményezésekkel, illetve a magánszférával hogyan tudunk együttműködni. Ha megpróbálunk pénzt szerezni, akkor ne csak a világörökség megóvására költjük el, hanem a kis cégek segítésére is, és használjuk ezt a pénzt arra, hogy közpénzeket vagy magánpénzeket vonjunk a szférába az európai politikák, mint a Horizont 2020, valamint a 2014-2020-as új programidőszak oda vezettek, hogy a programozást már nem két teljesen különböző megközelítésből vizsgáljuk. És ebben a véleményben is szeretnénk erre felhívni a figyelmet. Várom a másik kollégák, a többi kollégának a hozzászólásait, javaslatait de azt gondolom, hogy ezek a fő pontok, amelyek kapcsán fontos üzenetet kell a Regi Szakbizottságnak a megfogalmazni a kult felé. Nagyon szépen köszönöm. Cver úr szeretne hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék Andrea Kocelini kollégánknak köszönetet mondani, hogy ennyire jól leírta, körülírta ezt a problémát, és ilyen átfogó megközelítést alkalmaz. Én a Kult szakbizottságnak is tagja vagyok, itt pedig póttag vagyok, úgyhogy én az állásfoglalásért és a véleményért is felelős vagyok bizonyos szinten. Engedjenek meg néhány megjegyzést. A bizottság lehetett volna kicsit ambiciózusabb, amikor ezt a javaslatot előkészítette, már önmagában a célja is. A átfogó megközelítés, hát kicsit túlzengzetesnek hangzik. Említhettük volna mondjuk a kulturális örökségben rejlő gazdasági lehetőségeket, vagy valami hasonlót. Nem csak gazdasági szempontból rejlenek lehetőségek a kultúrában, hanem az identitásunk alapját is ezt képezi különböző identitás típusok vannak, egyéni, regionális, nemzeti, európai identitás, de a kulturális örökségünknek jelentős része európai. Ezt fent kell tartani, és sőt, tovább kell fejleszteni. És persze a gazdasági lehetőségeket sem szabad szem előtt éveszteni. Új munkákat, munkahelyeket tud teremteni a kulturális terület fejlesztése, illetve vannak olyan régiók, ahol nagyon sok lehetőség rejlik a kultúrában, különösen ott, ahol a fejlesztés, vagy a gazdasági fejlődés egy kicsit lemaradt. A kultúra egy olyan elem, ami lehetővé teszi Európának, hogy versenyképes maradjon, még ebben az új stratégiai helyzetben is globálisan. Globálisan nem vagyunk gazdaságilag vagy katonailag szupererősek, nem vagyunk nagyon hatalmasak a külpolitikában, demográfiailag hát szintén gyengülünk, hiszen elidősödik a, idősödik a népesség, de a kulturális örökség szempontjából és a kulturális termelés szempontjából, a, gondolk itt például a filmiparra, a másodikak vagyunk világszinten, Hollywood után. Évről évre Európában adják ki a legtöbb könyvet globális szinten és ami a sportot illeti. Az olimpiai játékokon és a világbajnokságokon Európa nyeri a legtöbb érmet. Úgyhogy az életminőséget és a kultúrának az erre vonatkozó aspektusait kell megóvni a jövőre vonatkozólag is és nem csak materiális kultúrára gondolok, hanem az életstílusra is, amit itt Európában élünk. És még ezt is lehetne hangsúlyozni. Persze ott van az Európeánál, megkezdtük az Európai Kulturális Örökség digitalizálását, de ezt érdemes lenne egyébként megemlíteni a jelentésben is. Plusz azt a lehetőséget is, amit a Juncker beruházási terv jelent maga az előadó is megemlítette ezt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Ez egy két bizottságot is érintő téma. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Jakov Csicsúr kapszott. Köszönöm. Azok az emberek, akik a jövőbe gondolnak, azt mondják, hogy a Ázsiából egy nagy iparterület lesz, Amerikából egy bevásárlóközpont, Ázsiából természeti, de egy nemzeti park, és Európa pedig múzeum lesz. Ezt a kezdeményezést e tekintetben is üdvözölhetjük. Szeretnénk hozzájárulni a dokumentum minőségéhez. Különösen, hogyha emlékszünk arra, hogy a kulturális örökségünk világszínvonalú, világhíres, beszél, említsük meg csak azt, hogy az UNESCO világörökség részéhez tartozó helyszínek milyen tömegben fordulnak elő Európában. A kulturális örökség nagyon gazdag Európában. Ez fantasztikus. Biztos vagyok benne, hogy az, hogyha erre építünk, az a jó út előre. Úgyhogy én is szeretnék hozzájárulni majd e vélemény kialakításához. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Renke asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a vélemény előadójának is a munkát. Mi is azt gondoljuk, hogy nagyon fontos ez a vita, hogy biztosítsuk az európai kulturális örökséget, és csak átolvasva a szöveget az egyik dolog, amit szeretnénk még jobban hangsúlyozni, amit egyébként ön is említett a bevezetőjében, az, hogy ne csak a nagy kulturális projektekre összpontosítsunk, hanem azt is megmutassuk, hogy a kulturális kezdeményezések, a kreatív szektor pozitív hatással járhat a helyi szintre, a helyi fejlődésre is. Ez egy olyan terület, ahol gazdasági növekedés érhető el, és különösen ezeken a területeken kell megvizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk a helyi kis kulturális projekteket támogatni. Nagyon gyakran pont éppen ezek azok, amelyek lendületet adhatnak a fejlődésnek, és amelyek ugyanakkor a kulturális örökségünk megóvása szempontjából is jelentősek. Itt ebben a vitában most elmondjuk azt, hogy a kulturális örökségbe való befektetés az nagyon fontos, és meggyőződésem, hogy ezzel a véleménnyel most a következő vitáig is tartsuk fenn ezt a lendületet, amíg a következő rendelet meg nem születik, addig is folyamatosan tudjuk hangsúlyozni ennek a révén, hogy mennyire fontos prioritásnak tartjuk az EU számára, hogy a kultúrába beruházzon. Elnök, köszönöm szépen, Damato asszony kapszol. Köszönöm szépen. Köszönöm Kocolino, köszönöm Kocolino kollégának a vélemény megfogalmazását. Egy pozitív megjegyzéssel kezdeném, aztán jön egy negatív. Ez a vélemény a kulturális projektekben rejlő lehetőségekre összpontosít. A vállalkozó kedvet lehet ösztönözni, segíthet mondjuk a KKV-knak, a kutatásnak, illetve a strukturális alapokból származó pénz a kulturális örökség be tud áramolni. A szubszidiáltás elvének használata mellett a Valor platform használata is nagyon ö, hasznos, hogy az ERFA alapokat is ö, ide tudjuk csatornázni. Amikor az Erasmus Plus létrehoztuk, akkor is meg kellett nézni, hogy milyen pénzek vannak ezekben az alapokban. És egy negatív dolog. Az, hogyha csak a nagy projektekre összpontosítunk, szerintem nem a legjobb ötlet. És a véleményben, hogyha felhívjuk a figyelmet a Pompei példára, ez nem megfelelő, nem helyes. Miért mondom ezt? Mert Krecu biztos azt mondta nemrégiben, hogy kockázata van annak, hogy ezt a pénzt elveszítjük ha mondjuk van egy 105 millió eurós nagy projekt, ebből 70 az EU-tól érkezik 35 a társfinanszírozásra, tagállami társfinanszírozásból, akkor az azt jelenti, hogy csak egy-két ilyen nagy projektre jut pénz. És van egy jogi probléma is, az, hogy a pompei pénzt konkrétan hogyan költötték el. Tehát szerintem nem jó ötlet egy véleményben konkrétan említést tenni, hiszen így olyan, mi olyan kulturális projekteket szeretnénk, amik fenntartható fejlődést érnek el. Köszönöm. Interest. Ez egy nagyon érdekes és fontos vita. Itt abba a hibába esetünk, hogy a múltról beszélünk állandóan, és nem a jövőről. Tehát azt kell ennek kapcsán figyelembe vennünk, hogy a múltból milyen tanulságokat szűrhetünk le a jövőre nézve. Számos olyan kulturális örökségi helyszín van Európában, amelyek a Európa történelmének kevésbé dicsőséges napjaira utalnak, és itt megvan a kockázata annak, hogy szélsőséges erők áldozataul essenek. Nagyon fontos, hogy a figyelmet ráirányítsuk az ilyen lelki ismereti szempontból fontos helyszínekre, és itt nem csak az, hogy csak gondolok, hanem kisebb helyszínekre is. Például amikor Budapesten jártam néhány évvel ezelőtt, meglátogattam egy nagyon kis múzeumot, amely a titkos szolgálatok által megkínzott embereknek állított emléket. Ez egy nagyon érdekes és jelentős intézmény, és igen, megdöbentő élmény nyújt. Tehát az ilyen helyszíneket fenn kell tartanunk, ugyanis ezzel is emlékeztetjük magunkat arra, hogy miért is létezik az Európai Unió. Fanny úr? Uh, our shadow, Mrs. Maletic is not... Köszönöm szépen a szót. Néhány dolgot feljegyeztem. Az előttem szőlók is már pár dolgot ezekből megemlítettek hadd mondjak valamit. Nagyon gazdag, sokszínű kultúránk van, és a politika alakításában, a regionális szakbizottságban és a kutatás területén is az intelligens specializációról beszélünk. Ez lehetővé teszi azt, hogy sokkal gyorsabban tanuljunk, hogyan arról, hogy ezen kulturális örökség részének tekintett helyszínek, épületek vagy életstílusokban rejlő lehetőséget hogyan aknázzuk ki arra, hogy még gyorsabban tanuljunk belőlük. Hogyan tudjuk legjobban felhasználni ezeket? Hogyan tudunk ebből üzleti érdeket kovácsolni? Legalább olyan szinten, hogy valakinek legyen kedve fizetni érte. Nem csak arról szól a dolog, hogy valaki gazdag el, és akkor mindent fent tud tartani, az nagyon jó. De hogyan lehet izgalmassá tenni ezeket a helyszíneket, hogy ott tevékenységek folyanak, az emberek ellátogassanak oda, tanuljanak belőle, és ne csak egy olyan múzeum épüljön, amit megnyitnak, aztán mindenki elfeledkezik róla. Tehát kell, hogy legyen kapcsolat az eszközök között egy oldalról, amiken dolgozunk, talán egyre inkább is összpontosítanunk kell a tudásalapú gazdaságban ezekre a területekre, ahogy már azt említettük egyébként az intelligens specializáció kapcsán is. Nagyon jó, hogy ilyen átfogó a megközelítés, mert így több alapot is fel lehet használni. Az ERDF-et, a szociális alapot, a regionális alapokat, vagy akár még a tengerészeti alapot is. Gondoljunk csak a tengerpartokra. Azt nem csak a halakra lehet költeni, hanem a tengerparton <laughs> található a kulturális örökség részét képező helyszínekre is. És nézzük meg azt is, hogy a bizottság hogyan követi nyomon ezt az egészet. Ha őszinte akarok lenni, én úgy gondolom, hogy az új rendelet egy kicsit vonakodik, hogyha nem vagyunk eléggé intelligensek, akkor itt veszíthetünk. nyitott számomra az a kérdés, hogyha mondjuk a számokat megnézzük, akkor ez a szám, ez jövőre ugyanekkora lesz, vagy lejjebb megy, följebb megy? Nem tudjuk. Ha megnézzük a partnerségi szerződéseket és az operatív programokat, akkor azt hiszem, hogy érdemes megkérdezni a bizottságot, hogy hogyan akarják nyomon követni e pénzek alakulását, és hogy tájékoztassanak minket erről. Aztán az 5 millió euró hogyha több alapból finanszírozzunk egy projektet, akkor az az 5 millió euró az nagyon alacsony. És ráadásul még rugalmasságot is akarunk várni. A többi megjegyzésemről már igazából az előttem szólók és beszéltek. Köszönöm. Any other wish? Van-e még egyéb kívánság? Akkor, ha megengedik, mint a bizottság tagja, én is szeretnék szót kérni, és bolgárul folytatom még pedig a következőkkel. A kollégánk jelentése nagyon fontos a regionális fejlődés, fejlesztés szempontjából számos tagállamban. A projektfinanszírozás gyakorlata ami a kulturális örökséget hivatott szolgálni, lehetővé teszi, hogy ebből egy idegenforgalmi termék születhessen, és így a helyi vállalkozásokat is segítjük. Ezzel pedig elősegítjük az egyes régiók fejlődését. Ezért meg vagyok győződve, hogy ezáltal az egyes régiók specializációját is elősegítjük. Ezzel ugyanis arra ösztönözzük őket, hogy kidolgozzák saját stratégiájukat a kulturális örökség megismertetésére, hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez a kulturális örökségi helyszínekhez, és különböző szolgáltatásokat is kínálnak e tekintetben. Úgyhogy én egyetértek a jelentéstevővel, mert valóban nem korlátozhatjuk a tevékenységünket pusztán 5 vagy 6 millióra. Számos projekt van, ami óriási lehetőségeket kínál, viszont finanszírozás hiányában nem lehet ezeket megvalósítani. És nagyon gyakran a nem elegendő finanszírozás miatt ezek a projektek leállnak, és nem valósulhatnak meg. Tehát arra kell törekednünk, hogy ezeket a kohéziós politika keretében teljes körűen finanszírozhassuk. Bulgária az operatív programokat teljes körűen megnyitotta, a kulturális helyszínek fejlesztése előtt. Ez az egyik prioritása a kohéziós politikának. És ennek eredményeként több tucat helyszín van Bulgáriában, amelyek kulturális örökségnek minősülnek. Ezek munkahelyet teremtenek, a KKV-k számára is lehetőségeket biztosítanak, az idegenforgalmat is fellendítik, és óriási szerepet játszanak az adott régió gazdasági fejlődésében. Én szerette, szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a javaslatokat, hogy vannak nyilván olyan projektek, mint Pompei, ez egy egyedülálló helyszín Európában, de én támogatom azt az elképzelést is, hogy minden régió rendelkezzen saját stratégiával, elképzeléssel, és ezáltal kisebb projekteket lehetne indítani. Ha nincsen további hozzászólási igény, akkor én megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót, képviselőinek, a Oktatás és Kulturális Főigazgatóság és a Regionális Fejlesztési Főigazgatóság képviselői vannak jelen. Melyikük kíván kezdeni? Mary Gillen vagyok, és a ö, várospolitikával foglalkozó ö, részlegén dolgozom a regionális fejlesztési főigazgatónak. Azzal kezdeném, hogy majdnem minden egyet tudok érteni, ami itt elhangzott. A bizottság is nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a gazdasági fejlődésnek, amit a kulturális örökség is elősegíthet Európában. Itt az új programkészítési dokumentum is kitér annak fontosságára, hogy itt egy integrált stratégiára és megközelítése van szükség, ami a kulturális örökségeket illeti, és a tagállamok is komoly jelentőséget tulajdonítanak az ilyen helyszíneknek. Például a hónap elején Olaszország esetében egy 500 millió eurós programot fogadtunk el 2020-ig négy dél-olaszországi helyszínre vonatkozóan. Tehát a kulturális örökség változatlanul nagyon fontos szerves része a kohéziós politikának és a Horizon 2020-nak. És akkor most rátérve egy nehezebb kérdéskörre, amit több képviselő is felvetett, nevezetesen az 5 vagy 10 millió eurós küszöbértékre a kulturális és idegenforgalmi infrastruktúra esetében. Az Európai Regionális Fejlesztési rend, Alapról szóló rendelet rendelkezik a különböző infrastruktúrális projektekről egy hosszú listája az energia, egészségügyi, oktatási, stb. infrastruktúrának, és amikor a kulturális és idegenforgalmi infrastruktúráról kerül sor, akkor ezeket már a rendelet kis méretűnek minősíti. A small scale, tehát a kisméretű itt pusztán a pénzügyi finanszírozási összeg szempontjából értelmezhető. A kulturális infrastruktúra támogatható, és ez nem a kulturális örökség, ez az infrastruktúra, és igyekeztünk minél rugalmasabban hozzáállni a rendelet ezen rendelkezésének értelmezéséhez. Az 5 milliós küszöb véleményünk szerint egy nagyon nagyvonalú értelmezése a kisméretűnek. Ha megnézzük a korábbi projekteket, a FAR vagy más EU programok keretében finanszírozott programok nál a kisméretű az általában 250 ezer eurót jelentett, tehát az 5 millió ehhez képest eléggé nagyvonalú. És emellett megnéztük a pontos megfogalmazást a kisméretű infrastruktúrának finanszírozásáról szól a rendelet ami egy ennél nagyobb méretet is mert Pompei erre egy kiváló példa, és ezért a tagállamokkal folytatott megbeszélések során hangsúlyoztuk, hogy ez eh, egy-egy infrastruktúrális létesítményre vonatkozik, tehát egy-egy tételre, és egy-egy ilyen tételnek kell a kereten belül maradnia, ami nem zárja ki, hogy egy integráltabb csomag nem haladhatja meg ezt az összeget, és itt megint Pompeit hoznám fel példának. Tehát látható, hogy mi a rugalmasságban a lehető legmesszebbekig elmentünk, itt azonban egy értelmezési dologról van szó. Szóval mi ezt a megközelítést választottuk, nem feltétlenül mondhatom, hogy minden tagállamot felhőtlen örömmel töltött ez el, de egyébként a program dokumentumokból is ez tűnik ki. A tagállamoknak mi azt mondtuk, hogy az egyes konkrét esetekben, kényesebb vagy bonyolultabb esetekben ezt előzetesen egyeztessék a bizottsággal, hogy a lehető legjobb megoldás sikerüljön megtalálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szót kérni? Kulturális Oktatásügyi Főigazgatóság. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kiegészítendő a e, regionális fejlesztési igazgatóságot képviselő kollégámat. Nagyon fontos, hogy a szakbizottság foglalkozzon a kulturális örökség elmúlt e, évben egy anyagot tettünk közé az integrált megközelítés, ugyanis a kulturális örökségi helyszínek nagyon fontos hatással vannak e, a polgárok életére, a gazdaságra, a társadalmakra. A regionális fejlesztés az egyik legfontosabb eszköz ezen a területen. Megkezdtük a közleményben bejelentett munkát, a participatív, önkormányzati fellépést, a bevált gyakorlatokat is megvizsgáljuk helyi szinten az egyes tagállamokkal közösen, Úgyhogy jövő évre egy gyűjteményt sikerül majd egy tekintetben összeállítani, amit nyilván, nyilvánosságra hozunk. Elnök, köszönöm szépen, tehát akkor informális alapon majd még lehetnek kérdéseink, hogy az 5 millió az alapból történő finanszírozásra vonatkozik, vagy az egész projektre, tehát számos ilyen apró részletet kell még tisztázni, ezt most nem kívánom azonban tovább feszegetni. Minden esetre köszönöm a vitát, de Telino kívánna még szólni. Csak röviden néhány megjegyzést. Jónak tartom, hogy további párbeszédet folytassunk a rugalmasságról, illetve a rendelet 3-as cikkéről, ami az 5 milliót illeti egy-egy projekt esetében, akkor azt is tisztán kell látnunk, hogy egy-egy projekt ezt meghaladhatja, és egy nagyobb projekt finanszírozásával kapcsolatosan még további munkára van szükség. Hasonló példákat, Pompeihez hasonló példákat még lehetne sorolni. Ebben az összefüggésben az 5 millió nem igazán jelentett volna komoly segítséget. Pompei valóban ebből a szempontból egyedülálló, de hát ha más helyszíneket veszünk, ott sem feltétlenül elegendő az 5 millió. Úgyhogy erre vigyáznunk kell, és ezt azért is említem, mármint Pompejt, mert igen komoly európai figyelem övezte ezt a helyszínt, Tehát mindenféleképpen nem tudtam elkerülni, hogy ezt ne említsem meg. Még egy dolog, a jogi vizsgálat. Ez nem függ össze az európai források felhasználásával, hanem a helyszín működtetésére vonatkozik. Tehát nem az európai forrásokat vizsgálja. Úgyhogy ezen is el kéne gondolkodnunk a módszerekről, a lebonyolításról is gondolkodnunk kéne, hogyan kezeljük az alapokat, a forrásokat. 23 hektárról van szó, ahol még kutatásokat, feltárásokat kell végezni, még nyilván sok lelet kerül napvilágra. Én nem akarom megdőjelezni a más helyszínek fontosságát, vagy hírnevét, legyenek azok kisebbek, de a, ha megvizsgáljuk ennek a 6 milliónak a felhasználását ebben a projektben, akkor látható, hogy ebből igen komoly összegek kisebb projekteket támogattak. Tehát ezt mindenféleképpen szem előtt kell tartani, itt nem pusztán egy gazdasági problémáról van szó. A kultúra ugyanis nagyon fontos az identitás, a presztízs szempontjából, Európa történelme szempontjából, amit meg kell ismertetnünk minél szélesebb körben. És a digitalizálásról is nyilván szót kell ejtenünk, Ezeket az ötleteket, amit itt most elmondtak, majd feldolgozom. Minden esetre a lényeg az, hogy legyen együttműködési készség, hiszen ebből születhetnek ötletek. Elnök, köszönöm szépen, és emlékeztetőül a módosítók benyújtási határidere, határideje április 13 dél, és május 5-én fogunk szavazni. Következő napirendi pontunk a koordinátorok határozatainak elfogadása. Ma délelőtt tartottunk egy ülést, a határozatokat e-mailben megküldtük, vannak-e kifogások, ellenvetések, úgy látom nincsenek, tehát akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Egyéb kérdések nincsenek. A legutolsó napi rendi pontunk a következő ülés májusban lesz, negyedikén, három órától fél hétig, és május 5-én reggel 9-től 12.30-ig. Ez volt az utolsó bejelentésem. Köszönöm a tolmácsok munkáját, köszönöm mindenkinek a részvételt, és ezen lezárom a bizottságunk ülését.